Good afternoon. Köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők. Azt javaslom, hogy kezdjük el a délutáni ülésünket. Az első napi rendi pontunk a mai délután tájékoztatás a görögországi helyzetről, a bevándorlás, a menekültügy és a határpolitika témájában. Ez tulajdonképpen egy nyomonkövetés, az április 19-i plenáris vita nyomonkövetése. követése. Tisztelt képviselők, köszöntjük körünkben Michalis Krisohoidis urat, aki a görög polgárvédelmi miniszter, és tájékoztatni fog bennünket a görögországi helyzetről. Érdemes tudnunk, hogy április elején már egyeztetett Malmström biztossal ezen kérdésekről, és ismertette a görög cselekvési terv végrehajtásának legújabb elemeit. Ezen cselekvési terv a menekültügyi reformmal kapcsolatos. És pontosan ezen kérdések voltak terítéken a legutóbbi plenáris ülésen is, április 19-én. A bizottsággal és a Dán elnökséggel került ez a téma megvitatására, most pedig lehetőségük nyílik arra, hogy közvetlenül kérdéseket intézzenek a görög hatóságokhoz. Köszönjük Kriszahojdis úr, hogy itt van körünkben, és meg is adom akkor önnek a szót. Köszönöm szépen, Gál asszony. Tisztelt kollégák, köszönöm, hogy eljöhettem ide ma önökhöz a bizottságok ülésére. Hazám képviselőjeként számos kérdésre választ kell adjak, ami a migráció helyzetének kezelését illeti. Először is szeretném megjegyezni, hogy őszintén kívánok fogalmazni. Szeretnék őszinte lenni önökhöz. És azt is meg szeretném jegyezni, hogy az igazságot szeretném elmondani önöknek, de ezt az igazságot minden szemszögből szeretném megvilágítani önöknek, hogy megértsék önök is azt, hogy mi a helyzet, és hogyan tudjuk javítani ezt a helyzetet, és hogyan tudunk egy súlyos problémát orvosolni. Tehát semmit sem kívánok véka alá rejteni. ahogyan már említettem, az igazságot hallhatják majd tőlem, méghozzá a teljes igazságot, hogy végeredményben megértsük egymást. Nos, Görögországban egy rendkívül égető problémával nézünk szembe. Egy humanitárius válsággal vagyunk kénytelenek szembesülni Görögországban nap mint nap, jó néhány éve egy óriási horderejű humanitárius válságot vagyunk kénytelenek kezelni. És szeretnék beszélni ezen humanitárius válság horderejéről, hogy önök is megértsék, milyen a helyzet. 2008 óta ezer illegális bevándorlót tartóztattak fel Görögországban. 2009-ben 126 ezret, 2010-ben 132 ezer embert, 2011-ben pedig 100 ezer embert. Megismétlem tehát, ezek azok a számazatok, amelyek, amelyekről tudomásunk van, ugyanis vannak olyan adatok, olyan bevándorlók, akikről nem szereztünk tudomást. Ezek tehát a az illegális bevándorlás 90%-át képezik Európában. És ez egy óriási probléma. Éppen ezért szeretném, hogy önök is feltegyék a következő kérdést. Hogyan lehetne ezt a válságot kezelni? Hogyan tudná ezt akár Európa legnagyobb és legjobban szervezett országa kezelni? Egy ilyen óriási mértékű problémát. Nap mint nap körülbelül 300 ember lépi át szárazföldi, illetve tengeri határainkat, és illegálisan az országba jutnak. Ez a mi problémánk, de hangsúlyoznám, hogy ez egy humanitárius probléma egyfelől. De természetesen ennek van egy jogi vonzata, és van egy biztonsági vonatkozás vonzata is. 240 kilométeres a szárazföldi határunk, és 500 kilométeres a tengeri határa Görögországnak. Több száz szigetből áll az ország, szigetcsoportból, vannak köztük lakott és lakatlan szigetek egyaránt. Hallhattuk a francia választási retorikát az elmúlt napokban. Beszéltünk arról, hogy Európába hol jutnak be a bevándorlók. Vannak ugye tengeri határok. A török embercsempészek tengeri úton jutnak el a határhoz, és a görög határon több tucat gyermeket és nőt dobnak a tengerbe, és a görög hatóságok először is mentési műveleteket kell, hogy végrehajtsanak. Azok, akik azt mondják, hogy ezen a szitán bejönnek, átcsúsznak az emberek az országba, nos, nem tudom, hogy, önök hogyan, hogy ők hogyan értékelik az emberi életeket. Ahhoz, hogy egy adott ország határát védeni kelljen, védeni tudjuk, ahhoz a határ másik oldalát is védeni kell. Idestova már két éve halljuk Malmström biztos asszonyt, amikor is utalást tesz a Törökországgal kötött visszafogadási egyezményre, de több okból kifolyólag ezt a megállapodást még nem írták alá. Törökország egy olyan ország, amely esetében nincs vízum kötelezettség, gyakorlatilag semmilyen országra vonatkozóan. Szinte naponta vannak járatok Algériából Törökországba, és az algériai polgárok közvetlenül utazhatnak így be az országba. És most arról is tájékoztatást kaptunk, hogy Törökország és Szomália között is közvetlen járat indul, vízum nélkül nem lesz vízumkötelezettség. Hát hogyan tudjuk akkor mi a határainkat védeni? Ez persze a nemzeti kötelezettségünk, nekünk kell a határainkat megvédenünk, de hogyan tudjuk ezt végrehajtani, ha egyszer a közvetlen szomszédunk az égvilágon semmit sem tesz? És nem csak, hogy semmit sem tesz a határ védelme érdekében, hanem nap mint nap gyermekeket és nőket helyez a kapunk elé, szerencsétlen embereket, akik semmivel sem rendelkeznek, és ott hagyja őket, mintha puszta tárgyak lennének. Tehát kérném önöket, hogy vegyék figyelembe azt is, hogy van-e olyan európai ország, amely meg tudna birkozni egy ilyen humanitárius válsággal. A 90-es években 20 ezer albán 20 ezer albán utazott Olasz, Olaszországba az albán válságot követően. Akkor rendkívüli állapotot hirdettek ki Olaszországban, és 1999-ben mi egy millió albán állampolgárt utasítottunk vissza. Egy olyan országról van ugye szó, amely ma válságban van. Ez pedig egy óriási probléma. Tehát vegyük ezt ebből a szemszögből is figyelembe. Hiszen egy dolog az emberi jogokat védeni, ezt hangoztatni, és teljesen más dolog persze az emberi jogokat a gyakorlatban is megvédeni. Én pedig miniszterként az alkotmányra felesküdtem, és ezt a feladatot vállaltam fel politikusként, szintén kötelez engem az európai jog, a közösségi vívmányok, és arra köteleznek, hogy az emberek méltóságát, egészségüket és testi épségüket védelmezzem. Itt nem pusztán arról van szó, hogy feltartóztassuk őket, van persze ennek az egész helyzetnek egy közegészségügyi vonzata is, de fel kell tennünk ugye azt a kérdést is, hogy mikor, nagyobb, mikor van az ember nagyobb biztonságban, hogyha szabadon mozog, vagy pedig, hogyha feltartóztatják. Ha nagyobb biztonságban van talán az ember, hogyha több ezer ember szabadon az utcán járkál, és bármilyen bűncselekményeket elkövetnek, akár a kábítószerrel összefüggésben is. Nagyon sok gyermek például a kábítószer kereskedelem, illetve a prostitúció áldozatává válik. Ugye itt is felmerül az emberi jogok védelme. Ez lett volna a problémám bevezetője, és még azt is szeretném megjegyezni önöknek, hogy Görögország kész arra, hogy védje határait. Görögország a Schengeni vívmányok mellett kiáll. Úgy véljük, hogy ezen kezdeményezések, ezen egyoldalú kezdeményezések, mint amelyeket láthattunk, elfogadhatatlanok. Emlékeztetnék arra, hogy a tavalyi év során Dánia lezárta határait, Németországgal való határait, és az igazságügyi miniszter azt mondta, hogy ez volt a legsötétebb nap Európa számára. Ma pedig a francia választások miatt és a szélső jobboldal felemelkedése miatt azt láthatjuk, hogy amit annak idején Európa legsötétebb napjának tituláltak, az ma talán másképpen értendő. Ezt pedig nem hagyhatjuk semmiképpen sem jóvá. Ez a szűrő, ahol bejönnek, beszivárognak a bevándorlók Európába, ezt valahogy meg kell oldani. Holnap a tanácsban egyeztetünk, összelünk Malmström asszonynal, aki nagyon pozitívan viszonyul az egész kérdéshez meg kell vitassuk és meg kell szavazzuk a Törökországgal való visszafogadási egyezményt. És még valamit szeretnék megjegyezni. Tavaly november 10 feb, február február 11-én tanulni lehettünk bizonyos jelenségeknek, bizonyos migrációs jelenségeknek. Bevándorlók érkeztek, olyan személyek, akikről annak idején a sajtó is tájékoztatott. Nos, akkoriban Láthattuk, hogy mekkora problémát vet fel az illegális bevándorlás. Most azonban azt láthatjuk, hogy szomszédunk egyáltalán semmit sem tesz. Szomszédunk egészen egyszerűen azt teszi, hogy bárkit befogad az a világ bármely részéről, és gyakorlatilag oda kíséri a kapunk elé. Önök Önök ugye azt emlegetik, hogy védeni kell az emberi jogokat, ki kell állnunk azok emberi jogai mellett, akik az Európai Unióba érkeznek. A politikai érzékenységen túl van egy hátterem is, hiszen én is menekült vagyok, szüleim is menekültek voltak, politikai menekültek, akiket Törökországból kiűztek, és akik Görögországba mentek. Tehát nagyon jól tudom, nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent az, ha valaki menekült. Ugyanakkor azt is meg kell értsék, hogy mit jelent a probléma egésze. Valaki ugye szárazföldön vagy tengeri úton elérkezik az ország határaihoz, de ugye említettem, hogy a, az embercsempészek a tengerbe vetik gyakorlatilag a menekülteket, vagy leesnek a, a hajókról belesnek a tengerbe. Ezt követően pedig ezt követően a rendőrösre viszik az embereket. A legtöbben ugye megszabadulnak tönkre tönkreteszik ezeket, és nem vallják be, hogy valóban honnan érkeztek. Ebben az esetben pedig kapnak egy úti okmányt, kapnak valamilyen dokumentumot, amely szerint 30 napon belül távozniuk kell az országból. Itt ugye 150 ezer ember szeméről beszélünk évente, érdemes nem megfeledkezni erről az adatról, évente 150 ezer emberről van szó. Ezen személyek ugye kapnak egy ilyen dokumentumot, és ezt követően még aznap felülnek egy vonatra, elmennek Aténba, és ott a bűnöző szervezetek hálójába esnek. arra kényszerítik őket, hogy illegalitásban éljenek. Egy elfogadhatatlan egészségügyi körülmények között, és bűnözésre kényszerítik őket. Ezen személyek ott vannak Atén belvárosában, a város központjában, tönkre teszik a város központját, egy olyan városét, amely hatalmas kulturális örökséggel rendelkezik, vállalatokat tesznek tönkre. Nagyon sok turista éppen azért nem megy már Aténba, illetve Atén legjelképesebb turisztikai központjaiba, és még a belváros lakói is kezdenek kiköltözni a városból, mert olyan jelentős méreteket ölt a prostitúció, a kábítószerfogyasztás és a bűnözés és vannak bizonyos álszent emberek, akik azt kérdezik, hogy mit tesz a rendőrség, és mit tesz az állam, hiszen ezen emberek ugye nem hagyják el a városközpontot, holott illegalitásban élnek. Egészen egyszerűen azt mondhatom, hogy semmilyen nagykövetség vagy konzulátus nem működik együtt velünk. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy egyesek nagyon nagy hűhot csapnak, Egészen egyszerűen azért, mert 2500 embert feltartóztatnak egy központban. Na de mi történik azzal az egyéb 100 emberrel, aki szabadlábon van? hangsúlyozom még egyszer, hogy kb. 2000-2500 ember van letartóztatva, de mi van a többiekkel? Én, hogy pont a többségről, a többiekről szeretnék beszélni, nem azokról, akik befogadó központokban vannak nem azokról beszélek, akik védelemre jogosultak, mert az ő helyzetüket teljes mértékben tiszteletben tartom, és nagyra becsülöm őket. Sőt, segítünk is nekik, mert kötelességünk minden eszközünkkel támogatni őket. Etnikai, vallási, politikai irányultságtól függetlenül, de azon emberek egy nagyon alacsony százalék arányáról van szó Elkezdtünk különböző intézkedéseket foganatosítani politikusként és miniszterként. Én is kritikusan szemlélem mindazt, amit eddig tettünk, hiszen elkövettünk hibákat, az alapok felhasználása sem volt tökéletes az elmúlt években. Van egy menekültügyi rendszer, amely most jól működik. És most körülbelül 99 ezer ezenünk. A közeljövőben elkészül egy újabb befogadóközpont, és biztosíthatom önöket a felől, hogy gyorsan fogunk eljárni. Ugyanakkor, hogyha ez az üzenet nem változik meg, akkor azt hiszem a probléma csak folytatódni fog és súlyosbodni fog álszentek lennénk, ha azt mondanánk, hogy nem tartjuk tiszteletben az emberi jogokat olyan esetekben, amikor az emberek befogadó központokban vannak, hiszen ők képezik a kisebbséget, ugyanakkor a többiek a többi százezer ember emberi jogát lábbal tiporják, hiszen ők a bűnöző szervezetek karmaiba esnek. Tehát hoztunk egy döntést bizonyos ideje, egy hónappal ezelőtt vettem át ez a minisztérium irányítását. Egyértelműen azt kell mondjam, hogy más üzenetet kell közvetítenünk. Azt kell mondjuk, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy az ember bejön Görögországba illegalitásban, nem biztosítható számukra a szabad mozgás. Nem a nőkről és a gyermekekről beszélek, akik védelemre jogosultak, de amikor valaki görög földre lép, és illegális bevándorlóként érkezik az országba, egy befogadó központba kerül, így tartjuk tiszteletben, így teljesítjük a jogszabályokat, és tiszteletben kell tartani persze az egészségügyi, higiéniai követelményeket is, de elvégezzük a szükséges ügyintézést, és visszafordítjuk az illető szemét hazájába. Ez az az üzenet, amelyet mindenképpen meg kell fogalmaznunk. Néhány nap múlva elkezdi működését ez az újabb központ, és azt szeretném mondani, hogy létrehozzuk hogy ezt a központot, már ezáltal is jelentősen növekszik azon személyek száma, akik önkéntesen visszatérnek hazájukba. Köszönöm szépen. Már 15-en kértek szót, úgyhogy lezárom a hozzászólók listáját. Már fél óránk van erre a listára, erre a vitára. Minden kollégától azt kérem, hogy maximum két percben szólaljon föl. Egyébként nem tudunk mindenkit meghallgatni, mindenkinek a kérdését meghallgatni és nem lesz időnk arra, hogy a miniszter úr választ adjon. Felsorom a neveket. Ez Mrs. Weber, uh, Mr. Chrysogelos, uh, Mr. Kirkhope, uh, Mr. Triantafilides, Mr. Papanikolaou, Mr. Diaz de Mera, Mr. Iacolino, Mrs. Hirsch, Mr. Ilchev, Mrs. Grisbeck, Mr. Clays, Mrs. Romero Lopez and Mrs. Rousas. That, uh, that's... Lezárom a hozzászólók listáját, Buzutil úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a miniszter urat! Meg kell, hogy mondjam, hogy legalábbis a néppárt nevében felszólva eléggé csodálkozom azon, hogy ön eljött és beszámol ezekről a problémákról. Tudjuk, hogy nagyon elfoglalt a választási kampány során, ami most Görögországban folyik, és az ön beszámolója igazából egy kicsit ilyen választási kampány szövegnek tűnt. Ezen a találkozón nem arról van szó, hogy politikai támogatást adnánk Görögországnak az elmúlt három éves menekültügyi tevékenységnek a támogatására. Nem, nem erről van szó. Görögországgal kapcsolatban mi a kihívásokkal foglalkozunk, amelyek az ország előtt állnak. Hatalmas kihívásokról van szó a bevándorlás és a menekültügy területén. És a mi célunk az, hogy ez ne egy görög kihívás legyen, hanem európai kihívás legyen és meg vagyok arról győződve, hogy ez az a mód, ahogy a szakbizottságunk az elmúlt években mindig is fellépett. Néhány példát szeretnék adni. A szakbizottságunk jelentős támogatást adott az Európai Bizottságnak, amikor a bizottság Görögországot támogatta a menekültügyi bevándorlási ügyi akciótervében. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a végrehajtás nem volt olyan, amilyennek terveztük, amilyennek szerettük volna, de ugyanakkor a bizottságtól jelentős finanszírozást, támogatást kapott Görögország, és ezt mi támogattuk. Hasonló módon az EASO ügynökség felállítását is támogatta a szakbizottságunk, amit, ami Spanyolországot is támogatja. És a szakbizottságunk ellátogatott Aténba a Dublini rendelettel kapcsolatban, amely a Görögországhoz hasonló esetekkel foglalkozik. És egyébként idén lesz még egy delegáció, amely Aténba fog látogatni Frontex témájában. Végül annyit mondanék, hogy egyetemen úgy gondoljuk, és a Polgári Jogok Bizottsága úgy gondolja, hogy továbbra is támogatni kívánjuk Görögországot, mert e- ennek egyértelmű az oka. Úgy gondoljuk, hogy ez a kihívás nem egy Görögország előtt álló kihívás, hanem egész Európa előtt álló kihívás. Továbbá meg vagyunk arról győződve, hogy Görögországnak hatalmas a felelőssége, mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy a felelősséget vállalja ezen a területen, de arról is meg vagyunk győződve, hogy Görögország megérdemli az európai szolidaritást, és eddig ez nem igazán így működött. Köszönöm, Morales úr. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött ma a szakbizottságunkhoz. A frakcióm nevében elmondanám, hogy Görögország valóban nyomás alatt áll, és az ön beszámolója is biztosított arra minket. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy Görögország helyzetéről beszélünk, és a probléma szintje az tényleg állító. Könnyű lenne számunkra kizárólag egy ország előtt álló válsághelyzetre koncentrálni, meghallgatnánk, hogy a szolidás valójában mit is jelent, hiszen a szolidaritás kifejezést sokszor használjuk. Viszont számunkra egyébként, ahogy Buzutuli úr is mondta, számunkra is fontos az, hogy a múlt heti Márström biztos asszonyal folytatott hogy egyeztetéseket követően beszélünk, ezért el kell, hogy mondjam, hogy ez a képnek csak egy egész kis része. A szolidaritás sokkal többet kell, hogy jelen, jelentsen. A bizottsággal való együttműködés a bevándorlási programok kezelése 775 millió forint a menekültügyi alapból, ez csak egy kis része a képnek. Hatalmas stratégiai elemekről van itt szó, a Dublin 2 rendelet, amire iszonyúan szükség van. Buzutil úr említette a Frontexet, a Frontexes támogatást, ez nem elégséges. Aztán a közös menekültügyi rendszer, ami elvileg 2012-től kellene, hogy érvényes legyen, működjön, viszont a helyzet az, hogy nem hatályos. Nagyon sok olyan eszköz van, aminek támogatnia kellene Görögországot, de egyszerűen még nem működik. Öntől és az összefoglalójában azt szeretném hallani, hogy önnek mire van szüksége a mi részünkről. Mit próbáljunk támogatni, hogyan tudjunk fellépni azért, hogy kezelhetőbbé váljon a helyzet Görögországban, hiszen egyértelműen válsághelyzet van. Nagyon jól tudjuk, tudnunk kell, hogy merre kell, hogy elmozduljunk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy európai válság, nem csak egy görög válság. Az emberi jogi helyzetet is meg kell, hogy említsem, nem tehetek másképp, ez egy önálló probléma, és ebben a kontextusban mindenképpen említése méltó. Természetesen a bizottságtól megoldásokat várunk, de öntől is szeretnénk hallani, hogy ön mit vár tőlünk a szolidaritás keretei között. Elnök, köszönöm. Hírs asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, köszönjük, hogy ma ellátogatott hozzánk. Köszönetet mondok tehát azért, hogy ellátogatott ma hozzánk. nagyon jól beszámolt arról, hogy milyen nehézségek állnak fenn Törökországgal a határszakaszokon, és mennyi, milyen nagy mennyiségű menekültel kell megküzdeniük. Ezt Németországban is átélhettük, amikor a balkáni háborúk alatt nagyon rövid idő alatt rengeteg menekültet kellett befogadnunk. Ennek ellenére vállaltuk a felelősséget, hogy szabályos menekültügyi eljárásokat bonyolítsunk le, hiszen az első pillanatban, amikor egy ember önök előtt áll, akkor nem tudják, nem lehet tudni, hogy milyen kategóriában lehet besorolni, tehát mindenki, akinek menedékre van szüksége, azt biztosítani kell számára, ahogyan valaki elmondta, meg csak később lehet megtudni, hogy az illető az illegális menekültek kategóriájába tartozik-e. Nos, éppen ezért egy hatékony, ugyanakkor igazságos menekültügyi eljárást kell lebonyolítani valamennyi tagállamban és természetesen az EU felelőssége is lesz, hiszen európai probléma ez, éppen ezért a szolidaritás abban is kifejeződik, hogy pénzügyi támogatási lehetőségeket kapjanak, ezt a megfelelő alapokból rendelkezésre bocsássák, és más tagállamok esetében is megfelelően képzett emberek dolgozzanak ezeken a területeken, akiknek tapasztalaték vannak a menedékkérőkkel. Görögországot támogatni kívántuk abban, hogy ezt a munkát előre tudja vinni. Tehát itt felelősségre és szolidaritásra van szükség Európa részéről és a tagállamok részéről, csak így lehet megoldani a problémát. Nem, nincs értelme másokra mutogatni, nekünk kell megoldani ezt a problémát, mégpedig úgy, hogy az ideérkező emberek emberi jogait is tiszteletben tartjuk. Érdekelne, hogy hogyan értékeli az alapokból lehívott forrásokat, és milyen segítséget nyújtanak a tagállamokból önöknek, hogyan akarják ezeket a segítségnyújtásokat tovább erősíteni. Azt hiszem, hogy ez példaértékű lehet az együttműködés szintjén megtenni az első lépéseket, és az összeurópai szintű együttműködésnek előképe lehet ez. Köszönöm, Kriszek Gyajlosz úr következik. Itt a menekült ügyi áramok kérdése vetődött fel, akik a görög határa érkeznek. Ez nem csupán görög, hanem európai szintű probléma nem csupán Görögország kell, hogy szembesüljön ezzel a problémával, hanem Európa. Itt valóban európai szolidaritásra van szükség görögként és zöldpárti frakcióként. El kell mondanom, hogy Görögországnak többet kell tenni ebben a kérdésben, hogyha megoldásokat akar találni. Nagyon jelentős menekült áramokkal kell szembenéznünk. Görögország több válság csomópontja. Ezek a személyek, akik aztán belépnek Görögországba, egész Európában mozoghatnak. Az elmúlt hónap során nem küldtünk ki jó üzeneteket sem Görögország, sem Európa felé. Az NGO-k becslései szerint csak akkor lehet menedékkérőnek minősíteni az embereket, hogyha megfelelő bánásmódban részesülnek, és ö, Görögország ezeket a lehetőségeket nem használta ki megfelelően ezen személyek vonatkozásában. A, vannak különböző külvárosi negyedek, ahol számos probléma lépett fel most a görög hatóságok nem védelmezik ezeket a személyeket, a neonáciknak hagynak teret, úgymond. Az európai forrásokat éppen ezért arra a célra is kellene tudnunk használni, hogy ezen külvárosi negyedek helyzetét javítsuk, nem csupán a bevándorlók vonatkozásában, hanem a görögök szempontjából is. Azt hiszem, hogy a hatóságok felelőssége nagyon fontos a e tekintetben. A neonácik kezelik ezeket a helyzeteket, noha a görög hatóságoknak kellene közbeavatkozniuk. Nem lenne szabad átadniuk a terepet az idegen gyűlölő mozgalmaknak. Több ezer hebert tolon coltak ki. Itt még nincsenek megoldások, nincs megfelelő politikai felelősség, és addig megoldásokat sem találhatunk. Védelmezni kell ezeket a személyeket, a helyi társadalmat kell mozgósítani, és olyan megoldásokat kell találni, amelyek jók mind a görögök, mind a bevándorlók számára. Megfelelő megoldást kell találni, tehát Görögország és Európa számára ezekben a kérdésekben. Köszönöm, Kirkapur. Elnök asszony, az az érzésem, az volt az érzésem, amikor jöttem ide, hogy én vagyok az egyike azoknak, akik beestek egy választási kampányba, Buzutilóral együtt értek én is, ne keverjük ide bele a politikát. Igazából általános objektív témákról szeretnék beszélni, hiszen a szakbizottságunk ezekkel foglalkozik. Egyrészt a menekültek fogadásával, ennek feltételeivel Görögországban ezzel foglalkozunk, illetve azzal is, hogy Görögország akármilyen kormánya is legyen, hogyan kezeli ezt a problémát. Görögország természetesen nincs egyedül, különleges nehézségekkel áll szemben, ismerjük ezeket, és próbálunk támogatást biztosítani. Más országoknak is jelentős problémái voltak a beérkező és jogot kérő személyekkel kapcsolatban, illetve a menekült jogi eljárásokkal kapcsolatban. Bizonyos országok itt jelen vannak, most képviselve vannak, és sokkal kisebb ország Görögországnál, és ezért arányai tekintetve nagyobb nyomás alá kerültek a menekültek száma és a lakosság arányát, hogyha figyelembe vesszük. A kérdés nem is inkább ez, hanem az, hogy milyen minőséget, milyen standardokat biztosítanak akármennyi is a száma a beérkező menekülteknek, milyen körülmények között helyezik el őket. És attól tartok, legalábbis az én információm azok, hogy az Európai Unió a lehető legtöbb támogatást próbálta biztosítani, nem csak Görögország számára, hanem a többi ország számára is, nem mindig teljesen sikeresen. Elszomorít, hogy Görögország egy olyan helyzetbe került, amikor ezek a standardek és ez a minőség olyan szintre csökkent le, ami nem elfogadható, és a Dublini kettes rendeletnek egyáltalán nem felelnek meg. Ugyanakkor remélem, erősen remélem, hogy a görög kormány, a jövőbeni kormány, kormányok helyre teszik ezeket a dolgokat. Mi rendszeresen folytatjuk a vitát itt a szakbizottságban és a plenárisan is, de igazából az nem tesz jót, hogyha egy EU tagállamot az alapstandardok miatt elítélünk, és emiatt kritizáljuk. Senki nem tökéletes. Jó magam olyan országból érkezem, amely bizonyos mértékben az Európai Uniós bevándorlási és menekültjogi harmonizációból kihúzta magát ugyanakkor a standardok és a minősége egy kicsit más téma. Próbálunk támogatást adni Görögországnak, de Görögországnak a fogadási feltételeket mindenképpen javítania kell, és jobb korai riasztási rendszert kell, hogy felállítson. A saját szankcióit alkalmaznia kell oly módon, hogy feleljenek meg az alap emberi jogi kérdéseknek, amelyet, amelyeket egyébként minden tagállam aláírt. Triante Filidis úr. Miniszter úr, köszönetet szeretnék mondani valamennyi érvért, amit bemutatott, hogy meggyőzzön minket arról, hogy a görögországi probléma az illegális bevándorlással nem csupán görög probléma, hanem európai jellegű. Görögország önmagában nem tudja kezelni ezt a problémát, Európa támogatását, szolidaritását kéri. A következő kérdést szeretném feltenni tekintettel arra, hogy az Európai Parlamentben itt foglalkozunk a szolidaritás kérdéseivel. Milyen szolidaritási mechanizmus típust tudna javasolni annak érdekében, hogy Görögország ebből hasznot tudjon húzni. Ezen túlmenően milyen intézkedéseket tekint elengedhetetlennek annak érdekében, hogy a menedékkérők és bevándorlók problémáit kezelni tudják, az egészségügyi védelem, a biztonság, a lakhatási problémák szintjén, és egy másik probléma, amely felmerült szintén a memorandum keretében, A személyzet problémája ez a menedékkérő központokban. 45 ezer menedék, menedékkérőről van szó, és a számuk csak növekszik. Hogyan tudjuk, tudják felhasználni az európai forrásokat? Hogyan tudják ezen források felhasználását javítani? Papa Nikola úr. Ευχαριστώ πολύ, κυρία ήρθατε κύριε Υπουργέ. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, miniszter úr. Tény az, hogy tíz nappal a görög választások előtt az a tény, hogy itt van velünk a görög miniszter, ez azt is jelzi, hogy nem könnyű vitát folytatni erről a kérdésről, hiszen a felszólásainkat ebben a kérdésben akár félre is értelmezhetik. De általánosságban elmondanám, hogy a menekült áramok problémája egy nemzeti probléma, nemzeti stratégiára van szükségünk ehhez, és mindannyian egyetértünk abban, hogy itt most különböző politikai felek közötti konfliktusról is szó van. A múlt hetekben megtapasztaltam az elmúlt napok során a választási kampány keretében, hogy rendkívül radikális álláspontok alakultak ki ebben a kérdésben. Egyesek azt mondják, hogy ö, ö, aknákat kellene elhelyezni a határszakaszokon, mások a görög polgárok fegyverviselését engedélyeznék, Nos, ezek a hangok nem könnyítik meg a nyilvános vita lefolytatását a választások előtt. Más számadatokat is szeretnék bemutatni, miniszter úr. 7-8 ezer belépést regisztráltak a görög-török határon 2009-ben, 2010-ben a Frontex 47 ezer belépést regisztrált, 2011-ben pedig 57 ezret. A Frontex keretében a Poseidon művelet ellátogatott Randosra, és megállapították, hogy a dolgok egyáltalán nem jól működnek, a Frontex beavatkozása nem elegendő, és ö, miniszter úr, a felmerül a kérdés, hogy elégedettek lehetünk a Frontex támogatásával Görögországban, és azon eredményekkel, amelyeket megtapasztalhatunk eddig ezen a területen. Ö, miniszter úr. Jó lenne, ha válaszol ezekre a kérdésekre. Törökország ugye nem kér már vízumot észak-afrikai országoktól, Szíriától sem, és jelenleg azt akarja, hogy ugyanez a helyzet legyen Iránnal is. És ha európaiként nem az elnök asszony félbeszakította a felszólalt, nos csak néhány perc, mindez nagyon súlyos kihatásokkal jár Görögország számára, ami pedig a menedékügyet illeti. A miniszter önkritikát gyakorolt ebben a kérdésben. A trojka különböző intézkedéseit illetően Görögországban, hogy hozzáférjünk a megfelelő forrásokhoz. Nos, itt mindenképpen beavatkozásra van szükség, hogy hozzáférjünk a személyzet erősítését szolgáló forrásokhoz. Everybody. Kedves kollégák, ha szeretnénk biztosítani azt, hogy mindenki hozzászóljon, aki fölkerült a hozzászólók listára, akkor el kell, hogy vegyem a mikrofont. Egyébként nem tudjuk négyre befejezni a találkozónak ezt a részét, a miniszter úrnak sem végtelen az ideje. Úgyhogy kettő perc, két perc után el fogom venni a mikrofont mindegyiküktől. A koordinátorokkal nagy lelkű voltam, ez igaz, de most már kérem, hogy tartsák be ezt a kettő perces felszólalási időt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, köszöntöm. Az irónia nem brit, hanem szokratészi, úgyhogy következésképpen görög mivel az iróniával már éltünk itt, és öngörökként ezt el is fogadja, irónikusként, én azt hiszem, hogy egy más nyelvezetet használnék inkább. Miniszter úr, ön, amikor nagyon fontos miniszteri tárcát töltött be Papandreou kormányában, ön volt a bevándorlásért illetékes miniszter, és az ön szám adatai alapján, amelyeket én nem osztok, nem jött el ide az Európai Parlamentbe. Most azonban Papadimos elnök kormányában, egy technokrata kormányban dolgozik, és nem felelős a bevándorlási tárcáért, viszont eljön az Európai Parlamentbe. És ez időben egybe is esik egy választási folyamattal, ahogyan ez itt már elhangzott. A kérdés azonban, hogy tartsa magam a két perces időkerethez, ez kulcsfontosságú. Claude Moraes kollégám már kifejtette ezt mit akar ön az Európai Parlamenttől? Miért jön most az Európai Parlamentbe? Ha ön, miniszter úr, maga is elismerte, és itt nem volt tolmácsolási hiba, ön többes számot használt. Hosszú időbe telt, míg reagáltunk, és nem költöttük el az alapokat. Akkor mégis mit akar, mit tegyünk? mert mi nagyon nagyra értékeljük Görögországot, és szolidaritást vállalunk Görögországgal, de azt akarjuk, hogy Görögországot megfelelően kormányozzák. És miniszter úr, kérem, válaszolja meg az általam feltett kérdéseket, mi az, amit ön elvár az Európai Parlamenttől. Ne felejtse el, hogy spanyol beszél önhöz, Európa nyugati feléről, a földközi tenger térségéről és négy alap van, amelyet ön is ismer, a menekültügyi alap, a külső határok alapja, az integrációs alap. Hát kérem, válaszoljon a kérdéseimre. Jó, Mr. Jakol. Köszönöm, Jakolino úr, a szó. signora Presidente. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr. A plenárison a múlt héten beszéltünk a görögországi válságról, tekintettel a bevándorló hullámokra, amelyek aránytalanok hatalmas mértéket öltöttek. Amikor a földközi tenger szélén lévő országokról beszélünk, a Görögországról, Máltáról, Olaszországról szólunk. Nagyobb szolidaritásra, nagyobb felelősségre van szükség, ezt már néhány kollégám hangoztatta. Valószínűleg a görög kormánynak biztosított forrásokat jobban és hamarabb el kellett volna költeni, ez nem valósult meg, és nem csupán a visszafogadásra utalok itt, hanem a struktúra maga gyakran nem képes megfelelő körülmények között fogadni ezeket a menekülteket, bevándorlókat. A határok, amelyeknek biztosítaniuk kellene a megfelelő biztonságot, védelmet valamennyi polgár számára. Nos, ezek nagyon hosszúak Görögországban, még hosszabbak Olaszországban és a szigeteken. Nos, beszélünk az alapvető jogok védelméről. Nyilvánvalóan az Európai Unió egy fellépés a bilaterális megállapodások a harmadik országokkal. Nos, ezzel jó magam is foglalkoztam korábbi alkalmakkal, amikor bevándorlási miniszter voltam. Talán most is lehetne foglalkozni ezzel, bilaterális megállapodásokra van szükség a harmadik országokkal, hogy hatékonyan szabályozni tudjuk a bevándorló hullámokat, hiszen különben az ilyenfajta viták, amelyek nem képesek a tevékenységek folytonosságának biztosítására. Nos, különben ezek az eszmecserék teljesen kiüresednek, tartalom nélkülivé válnak. Ön mit is akar Európától? Ilcsev. Köszönöm szépen, Ilcsev úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy szomszédos ország, Bulgária képviselőjeként szólalok fel. amely hamarosan csatlakozni fog a Schengeni övezethez. Szeretném elmondani önnek, hogy nem igazán vagyok optimista. Úgy gondolom, hogyha jobb, munkát végeztek volna, jobbak lennének az eredmények. Legyenek őszinték, ismerjék be, hogy a problémák nagy része Törökországgal kapcsolatos. Törökország nem akarja aláírni a visszafogadási megállapodást. Miért lenne értelme befogadni a menekülteket, ellátni őket élelmiszerrel, ruházattal, hogyha folyamatosan érkeznek ezek a bevándorlók. Törökországba kurdok folyamatosan érkeznek, de Görögországba és Bulgáriába is érkeznek a kurdok ezrével. Málta, Spanyolország, Olaszország, mindegyiküknek problémái vannak, de egyiknek sincs szárazföldi határa Törökországgal. És meg vagyok rá győződve, hogy a probléma innen származik. Merci, merci, monsieur le ministre, d'être venu. Köszönöm, miniszter úr, hogy ellátogatott hozzánk, és kifejtette, hogy mi ott a helyzet. Én egy olyan országból jövök, ahol reggel este politikai szlogeneket hangoztatnak, és választási kampány érveket, az szűrőként működő laza határokat illetően mert vagy két hete apokaliptikus képekkel festik le az Európai Unió külső határain kialakult helyzetet, és megpróbálják eszközként felhasználni ezt a választási kampányban. Ön megérthette a szavaimon keresztül, hogy ezekkel a nézetekkel én nem értek egyet, mert ezen nehéz helyzettel szemben, amely természetesen nyugtalanítja a görögöket, de az európaiakat is, ezek a kihívások, ahogyan a kolléga utalt rá, ez nem csupán görög kihívás, hanem európai szintű is. A háttérben pedig ott van az alapvető jogok tiszteletben tartásának kérdése, amely az alapját képezi az európai értékeknek. Tehát itt a felelősség kérdése vetődik fel, Önt, miniszter úr, ezt a felelősséget a többi tagállam felé is hangoztatta a konzuli szervezetek felé, akik amely konzulátusok az európai területre belépő menedék kérőkért felelősek. Azok a megoldások, amelyeket fel vetett, és amelyek késedelmesen érkeznek, ezek abban állnának, hogy a menekültügyi rendszert kell újra definiálni, és az alapvető jogokat tiszteletben tartani. A szolidaritás elve, ahogyan mindenki emlékeztetett erre az Európai Unió tagállamai között, és ez nagyon fontos, a befogadó központok megnyitása Nos, úgy tűnik, hogy ezek nem felelnek meg a minimum szabályoknak, standardeknek Európai Unióban. Noha európai forrásokkal hozták ezeket létre, amelyeket nagyon gyorsan felszabadítottak. Úgy tűnik, hogy ezeket nem használták fel elég gyorsan. A kérdésem nagyon egyszerű. Mostanáig mire is használták fel valójában ezeket a forrásokat, amelyeket Görögország rendelkezésre bocsájtott az EU, és azt is megkérdezem, hogy mit is vár ön az Európai Parlamenttől, hogy humanitárius elegű választ adjunk erre a helyzetre, amely Görögország helyzete, de a miénk is egyben. Klész. Köszönöm szépen, Kleisz úr következik. Meneer de minister, ehm, er is hier al heel wat kritiek geweest op eh, het beleid. Köszönöm szépen. Nagyon sok eh, kritika hangzott el a görög kormányjal szemben, ezek bizonyosan jogosak, de Megértem azt is, hogy nagyon sok problémát az a tény okozott, hogy nagyon hosszú a szárazföldi határ Görögország és Törökország között. Nem ismerjük elég jól Törökország helyzetét ezt a területet illetően, Nos, mindezen évek során Törökország akadályozta ennek a problémának a megoldását, hiszen nem fogadja vissza ezeket a személyeket. Törökország zsarolja is az Európai Uniót, hiszen ezt a területet a vízum kérdések, a vízummentesség kérdéséhez kapcsolja a török polgárok számára, európai országokba irányulóan. Noha ezek a kérdések nem kapcsolódnak össze. Törökország továbbra is összekapcsolja ezeket a dossziékat. Elfogadhatatlan, hogy egy tagjelölt ország ekként viselkedjék. Ez nagyon súlyos következményekhez is vezethet. Nem lehetséges ilyen módon viselkedni a jövőben. Egyébként a Schengeni egész eszmerendszer veszélybe kerül egy ilyen magatartás által, hiszen Schengen a jellegi formájában nem fenntartható, nem elfogadható mindaz ideig, amíg nem leszünk képesek ezt a térséget elfogadható módon kezelni, hogy a külső határokat védeni lehessen. Romero López asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr. Én is spanyol vagyok, és azt szeretném mondani, hogy amikor kifejtette a lélekvesztőkkel, illetve a hajókkal kapcsolatos problémáit, igazából ez hazámra emlékeztetett, mert mi idestova 30 éve küzdünk ugyanezzel a jelenséggel. Olyan emberekről van itt szó, akik Szenegából, Marokkóból, Mauritániából, Algériából és egyéb országokból, közeli országokból érkeznek Európába és létrehoztunk különböző radarokat, technikai segítséget nyújtunk, de az igazság az, hogy ami most megkülönbözteti egymástól Görögországot és hazám helyzetét, az az, hogy Görögország közelebb vagy, van egy háborús fókuszponthoz, és éppen ezért Görögországot sokkal intenzívebben kell segíteni, más bánásmódban kell részesíteni. Különböző intézkedéseket foganatosítottak a különböző kormányok, de a helyzet az, hogy technikai segítségnyújtásra van szükség, hogy ezt a nehéz problémát megoldják, mert ez a probléma folytatódni fog, és egyidejűleg arra is szükség van, hogy az Európai Unió specifikus programot hívjon életre amely figyelembe kell, hogy vegye, hogy Görögország esetében ez nem csak Görögország problémája, hanem Európa problémája is. Köszönöm szépen, Golcsesz úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és elfogadta a meghívásunkat. Ne felejtsük el, hogy a mi szakbizottságunk hívta meg önt. Szeretnék köszöntet mondani azért is, hogy őszintén számolt be a helyzetről, a görögországi helyzetről, illetve arról a tervről, amivel meg akarják oldani ezt a súlyos problémát. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy ön bizonyította azt, hogy komolyan veszik ezt a kérdést, és mi is úgy gondoljuk, hogy tudatában kell lennünk ennek a problémának, ennek a válságnak a mértékével. Hadd mondjam el azt is, hogy kicsit csodálkozom azon, hogy néhány kolléga bizonyos nyilatkozatokat tesznek, és választási kampányról beszélnek úgy gondolom, hogy az Európai Parlament számára és a mi szakbizottságunk számára rendkívül fontos, hogy részletes leírását lássuk ennek a kérdésnek. Sokszor kihasználják ezeket a problémákat bizonyos politikai célokra, a szélső jobb oldal pártjai, több tagállamban láthattuk ezt. Ön beszélt az önkritikáról is. Igazából nem csak görögországi problémáról van szó, ez az egész Európai Uniónak a problémája, és nagy örömömre szolgál, hogy ebben egyetértés él ebben az teremben. Sokan említettek egy konkrét kérdést, méghozzá azt, hogy az Európai Unió vajon valóban megtesz mindent azért, hogy megfelelő bevándorlási politikája legyen, illetve a bevándorlási nyomást megfelelően tudja, közösen tudja kezelni. Tudom, hogy vannak olyan alapok, amelyek ezt a, ennek a problémának a megoldását célozzák, de úgy gondolom, hogy az eljárások nem mindig a legtökéletesebbek. sokszor a tagállamok sem megfelelően lépnek fel. Szeretnék utani két konkrét kérdésre. A Dublin 2-es rendelet. Ezzel kapcsolatban sok tagállam a Dublini kettes rendelet mögé is bújva, illetve ugye Törökországban van, Törökországgal van visszafogadási megállapodásunk. Elnézést, elnök azt mondja, hadd fejezzem be a gondolatomat. Görögországnál tehát vízum probléma nem merül fel, ez persze pozitív a turizmus szempontjából, de Európai Uniós szint szinten kell gondolkodnunk. Az Európai Unió nem megfelelően lép fel azért, hogy a probléma gyökerét kezelje. Tudjuk például, hogy az Európai Unió nem fektet be eleget az egyes arab tavasz által érintett országokban. Elnök, nem tudjuk folytatni a vitát ilyen zajban. Kérek mindenkit foglaljon helyet. Foglaljanak helyet, kérem. Szeretnénk folytatni a megbeszélésünket. Most újra megadom a szót a miniszter úrnak, és arra kérem, hogy röviden fogalmazzon. 5, maximum 10 percet tudok adni magának. Tudom, hogy nehéz, de szavaznunk kell. Miniszter úr, kérem, tegye meg minden öntől telhetőt ez, ennek érdekében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy politikai intézményhez, az Európai Parlamenthez fordulok. Jó magam is képviselő vagyok, miniszteri funkciómon túlmenően a görög parlamentben. Ugyanolyan közvetlen módon fogok önöknek válaszolni, ahogyan a kérdéseket feltették. Diaz de Meira, nem értem, önök hívtak meg engem, az önök szakbizottsága győzött meg arról, hogy tájékoztassam önöket. Tehát jó lenne, ha visszavonna azt, amit mondott, hiszen végeredményben itt ön vegzelt engem. Azért jöttem ide önökhöz, hogy bemutassam a tényeket, az igazságot. Nos, mindaz, ami a politikai kampányhoz kapcsolódik, kérem, hogy vonja vissza szavait, hiszen ezek nem érintenek engem. Az önök szakbizottsága hívott meg engem ide. Másodszorban a beszámolom tartalma a valóság, és sajnálattal konstatálom, hogy nem ismerik mindannyian a valóságot. Ezért hívtak meg ma ide. Moraes úr kérdést tett fel nekem, de ön is, Demare úr, azt illetve, hogy mit is akarok Európától. És önök ö, beszéltek a bilaterális megállapodásokkal. Mi 2002 óta nem kötöttünk Törökországgal bilaterális megállapodást. Nos, 2011-ig 108 ezer, több mint 108 ezer visszafogadási kérelmet nyújtottunk be. Hár, több mint 3 ezer kérelmet fogadtak be 10 év alatt. Ez tehát a valóság, amivel szembesülnünk kellett. Milyen bilaterális megállapodásokról beszélünk itt? Bangladesse? Pakisztánnal vannak ilyen megállapodásaink, valamennyi ázsiai országgal, Irak, Irakkal, Szaúd-Arábiával kötöttünk közelmúltban ilyen megállapodást, valamint amerikai országokkal, latin-amerikai országokkal, és valamennyi magrebi ország nagykövetével vannak napi kapcsolataink. Malmström asszony Na, köszönetet mondtam a pénzügyi támogatásért. A problémát nem lehet szabályozni, úgyhogy két-három befogadó központot hozunk létre olyan esetben, amikor ilyen mértékű migrációs nomás nehezedik az országra. Ez tehát csupán a probléma egy aprócska része, és nem pedig annak egésze. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy európai szintű problémáról van szó, és köszönöm, hogy ezt elismerik. Nos, a Törökországgal való visszafogadás egyezményt illetően, hogyha nem sikerül ezt a problémát rendeznünk, Nos, a bolgár kolléga, aki felszólalt az imént, ő elmondta, hogy ők is hasonló problémával szembesülnek majd, amint csatlakoznak a Schengeni térséghez. Ez csupán áthelyezi a problémát egy másik országra. Ami az önkritikát illeti, valóban különlegesen a önkritikus hangokat pendítettem meg, valóban ki kell javítanunk a múltban elkövetett hibáinkat. Itt kötelezettségekkel ö, szembesülünk, de melyre én a papandreou kormányban miniszter voltam, ö, de nem a migrációt feleltem, hanem most a bevándorlás és a menedék kérdésekkel foglalkozom, azt hiszem, hogy ez az európai civilizáció kérdéséhez kapcsolódó területkör, és számos szakpolitika foglalkozik ezzel a területtel. Létrehoztuk ezt a bevándorlási szolgálatot. Korábban gazdasági és fejlesztési miniszter voltam. Egy, csupán egy hónapja foglalkozom a polgári védelmi területtel, tehát még egyszer szeretném korrigálni az ön szavait, Diaz Demeira úr. Mit is óhajtunk Európától, mit várunk Európától? Nos, a török visszafogadással kapcsolatosan is várunk segítséget, valamint azt, hogy kötelezettségeket szabjanak a harmadik országok felé, valamennyi európai ország és harmadik országokkal kötött megállapodásban, ahonnan bevándorlók érkeznek hozzánk. Tehát ezen országoknak vissza kell fogadniuk polgáraikat. Mostanáig nem teszik ezt meg, egyáltalán nem. Továbbá az európai forrásokat felhasználtuk, hasonlóképpen megvalósítottuk ezeket a befogadó központokat, létrehoztuk ezeket a befogadó központokat, ehhez forrásokra volt szükségünk, hiszen a rendelkezésünkre álló források nem voltak elegendőek, további forrásokra volt szükség. Egy év leforgás alatt valamennyi forrást felhasználjuk. A biztos asszonynak szeretnék köszönetet mondani, mert ezzel kapcsolatban is elfogadta kívánalmainkat, az administratív forrásokra, az aténi befogadó központ céljaira. Aztán itt van ez a memorandum, amely a görög pénzügyi problémára vonatkozik. Vannak bizonyos mentesítések, ami a személyzeti felvételt illeti, illetve a béreket, azon ö, szakemberek esetében, akik a menedék ügyekkel foglalkoznak. Ezek rendkívül fontos kérdések. Az Európai Unió, az Európai Bizottság, az Európai Parlament részéről kérjük a szakértelem átadását, a szakismeretek cseréjét annak érdekében, hogy az intézkedéseink még hatékonyabbak legyenek. Végezetül Szeretném önöket biztosítani arról a tényről, hogy valamennyi erőfeszítés, amelyet a menedékügy területén tettünk, az lehetővé teszi, hogy ezt a 29 ezer dossziét, amely késedelmet szenvedett, ezeket most feldolgozzuk. is megvizsgálhatjuk, hogy a jogvédelem a befogadási körülmények területén hogyan javíthatunk. Nincs azonban terünk, nem tudjuk ezt a terhet egyedül viselni. Ez egy létfontosságú kérdés. Itt a társadalmi béke kérdése vett tűdik fel, hiszen egy millió legális bevándorlót fogadtunk be Görögországba, akik remekül integrálódtak, és a válság okán, illetve az illeges bevándorlás okán sajnálatos módon e, ezek a tények figyelmen kívül maradnak, és ez egy veszteség számunkra, az ország számára kívánatosnak tartjuk. Nem szeretnénk, hogy, az, hogy a legális bevándorlók elhagyják az országot. Tehát egymillió szeméről beszélünk, családjukkal, gyermekeikkel együtt, akik görög iskolákba járnak, a lakosság 10%-át teszik ők ki, tehát ők legális, jól integrálódott bevándorlók. És 700 ezer illegális bevándorló van Görögországban, ez egy óriási teher, nagyon sok problémát okoz, ezt nem tudjuk kezelni. Politikai szándékunkat kinyilvánítottuk kormányként is ezen probléma kezelésére erősítettük erőfeszítéseinket a kormány részéről, hogy a lehető legrövidebb időn belül le tudjuk zárni ezt a fejezetet. És ezen együttműködés szellemében, amelyről tanúbizonyságot tettek, kérem, hogy kövessék nyomon ezt a témát a következő hónapokban, hogy el tudjuk érni céljainkat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy eljárási kérdést szeretne felvetni egy kollégánk. Csak egy percet kap. Muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, sokat beszél, de keveset mond. A parlamentben, ebben a parlamentben el kell fogadni a bírálatot. Itt el szoktuk fogadni a bírálatot, ahogyan azt a görög parlamentben is teszik. Nem fogok semmit visszavonni abból, amit mondtam, mert nem sértettem meg senkit, mert nem sértettem meg önt. Én nem hívtam meg ide ebbe a szakbizottságba. Én, amikor választási kampányt folytatok, és az egyeszem első szemét hangsúlyoznám. Én, amikor választási kampányt eh, folytatok, a választások eh, előtt eh, tíz nappal otthon maradok és otthon kampányolok, és nem jövök el az Európai Parlamentbe azért, hogy sokat mondjak, de sokat beszéljek, de keveset mondjak. Úgyhogy a kérdésemre egyébként nem válaszolt miniszter úr. Mit szeretne ön az Európai Parlamenttől? Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, Diaz Demera úr. Egy percre, csak pusztán egy percre, miniszter úr. Nos, hát vissza kell vonnia azt, amit mondott, mert én nem azért jöttem el, hogy önt lássam, nem ön hívott meg, hanem a szakbizottság elnöksége, úgyhogy igenis vissza kell vonnia azt, amit mondott. Azért, mert olyan szándékot tulajdonít nekem, amely engem nem vezérelt. Én ide azért jöttem el, a kampányt félbeszakítottam, mert úgy gondoltam, hogy védnem kell itt azon kérdéseket, amelyek Európa biztonságával, az emberi jogokkal összefüggnek. Ez nem az én személyes ügyem, ez egy politikai ügy, amely elhozott ide ma, ezért vagyok itt először is. Másodszorban pedig négy dolgot mondtam, hogy mit szeretnék az Európai Parlamenttől és együtt kell működjön az Európai Parlament, a bizottság és az európai szervek. Köszönöm szépen, miniszter úr! Azt hiszem, hogy ezt a napirendi pontot, ezt a vitát most le kell zárjam. Köszönöm, miniszter úr! Most pedig el kell kezdjük a szavazást. Tisztelt kollégák! Azt javaslom akkor, hogy kezdjük el a szavazást. Három irányadó szavazás van előttünk a mai délutánon. Colleagues, please, uh... Tisztelt kollégák! Kérem, hogy maradjanak csendben, aki távozni kíván a teremből, az lehetőleg ezt gyorsan tegye meg, mert már így is késésben vagyunk. Tehát, ami a szavazást illeti, az első egy irányadó szavazás, egy tájékozódó szavazás egy jelentéstervezetről, amelynek tárgya a külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e-kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló tanácsi rendelet módosítása. Az előadó Diaz de Mera úr szeretném megkérdezni tőle, hogy kíván-e szólni, ha nem, akkor rögtön átterünk a szavazásra. Rendben, akkor kezdhetjük is a szavazást. Még valami, ami nagyon fontos lesz a szavazás szempontjából, Kérném a kollégákat, hogy használják a szavazókártyát, mert minden bizonyal ellenőriznünk kell majd az eredményt, úgyhogy kérem jelezze valaki most, ha nincs itt nála a szavazókártyája. Ha pedig meg tudják szerezni még időben a szavazókártyát, akkor az jó lenne. Úgy tűnik, hogy egy valaki jelezte, hogy nincs itt a szavazókártyája. Igen, rendben, akkor kezdjük is a szavazást. 26-os módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A néppártból hárman, hárommal többen vannak. Three plus. Will you make sure? Okay. So, still. still. Még mindig hárommal többen vannak. Take. Most már csak kettővel többen. Még Egyel többen? Okay, now it's fine. Rendben, most úgy tűnik rendben van. 30 plusz 27, tehát ezt elutasítottuk. Elfogadtuk, mondja az elnök. Elnézést, elfogadtuk. Az én hibám volt. Egyes kompromisszum mellette, ellene, ezt is ellenőriznünk kell. Úgyhogy megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Néppárt, egyáltalán többen vannak. Kérem, még mindig egyáltalán többen vannak. Most rendben. 20-34 arányban három tartózkodással elutasítottuk. Következik 28-as. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk.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 12-es és az 50-es azonos, mellette kiszavaz. 12-es és 50-es azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvenkilences mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. A 49-esről szavazunk. Close. Ah. Lezárom a szavazást. 26-an mellette szavaztak, 31-en ellene. Tartózkodás nélkül elutasítottuk. 51-es szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 52-esről szavazunk. I Please vote. I close the vote. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 27-en ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, ugyanez az eredmény, tehát elfogadtuk, ellenőrizzük rendben, megnyitom a szavazást, lezárom, 30-an mellette, 27-en ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, megnyitom akkor a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 24-en ellene, és hat tartózkodással elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Prembolum bekezdések 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosítás mellette, ellene, ellenőrizzük, 17-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 25-en mellette, 32-en ellene szavaztak, tartózkodás nem volt, úgyhogy elutasítottuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, úgyhogy megnyitom a szavazást a 24-esről. Lezárom a szavazást. 29-28 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt is. Hetesről megnyitom a szavazást. Lezárom. 27-en mellette, 28-an ellene, ketten tartózkodtak, elutasítottuk. Következik a 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 28-an ellene, tartózkodás nincs, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És a szavazás. Kérem mindenkit, hogy elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 51-en mellette, 3-an ellene szavaztak, 3 tartózkodtak. Gratulálok az előadónak. Következő szavazás. Ez is egy tájékozódó szavazás a rendelet tervezetről, amely az 562 per 2006-os rendeletet módosítja a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közti ideiglenes visszaállításra vonatkozó közös szabályok megállapítása a téma. Weber asszonyt, az előadót kérdezem, hogy kíván-e szólni? Nem. Rendben, akkor kezdhetjük a szavazást. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette ellenőrizzük, ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást a 42-esről. Nem, a 42-es módosítás. A kollégák azt kérték, hogy ellenőrizzük az eredményt a 42-esnél, úgyhogy most ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 32-en ellene. Tartózkodás nincs, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosítás mellette ellene Kérem, jelezzék kész felemeléssel, tehát 12-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as, egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 13-as, egyes bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-asnak a második bekezdése mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as 5-ös bekezdése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es 1-es bekezdése és a 78-as módosítós azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es 3-as bekezdése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk, de ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A néppártnál egyel többen vannak. Most rendben. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 25-en ellene, tehát elfogadtuk. Most pedig 83-as következik, 83-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 31-en mellette, 25-en ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Koljó úr. Short comment. Elnök azt csak egy rövid megjegyzésem lenne a néppárt a 20-as kompromisszumosnál és a 6-os kompromisszumosnál tartózkodni fog, mert teljes mandátumot akar biztosítani a tanácsi tárgyalásokhoz. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a kompromisszumos megoldás a mi 88-as módosítónkban megfelelően szerepel, és örülnénk, hogyha javítanák a 20-as kompromisszumos módosító indítványt, úgyhogy teljes tárgyalási mandátum szerepeljen benne. Elnök, köszönöm szépen! Mikrofont kérünk. Tehát kérem szavazzunk a 20-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik 90-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 91-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 92-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Igen, megnyitom a szavazást, az ellenőrzés véget, kérem szavazzanak. Lezárom. 28-an mellette, 28-an ellene, egy tartózkodás mellett ezt elutasítottuk. Következik a 15-ös módosítás 4-es bekezdése mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. 16-os cím mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os 1-es bekezdéssel mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kettes bekezdés mellette 16-os kettes bekezdése mellette ellene 16-os hármas bekezdése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Preambulum bekezdések jönnek, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene ellenőrizzük a 20-ast. Megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom. 25-en mellette, 31-en ellene szavaztak, úgyhogy tartózkodás nélkül ezt elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és a záró szavazás. Elektronikusan kérem, hogy szavazzanak. I close the... Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak mellette, heten ellene, ketten tartózkodtak. Gratulálok az előadónak. Okay, then we go to the third orientation. A, most következik a harmadik tájékozódó szavazásunk ma délután. A harmadik országbeli állampolgárok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei. Moraes úr előadó, kérdezem, hogy szeretne hozzászólni? Nem? Akkor kezdjük meg a szavazást. 121-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 19-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a 18-as módosító mellette ellene ellenőriznünk kell. Kérek mindenkit egyébként, hogy majd emelje fel jobban a kezét. 18-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 33-an ellene, nincs tartózkodás, elutasítottuk. Kérem, emeljék fel jobban a kezüket. 19-es, mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as, kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 26-os kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 30-as kompromisszumos mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 26-os módosító indítvány mellette ellene tartozkodik. Szerintem elutasítottuk. 150-es. Jó, ellenőrizzük. 26-ost ellenőrizzük. Egyébként ugyanolyan, mint a 150-es, a 26-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 34-en ellene, tartózkodás nincs, elutasítva. 151-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 152-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 154-es és 55-ös, ezek egyformák mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 153-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 156-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as módosítóindítvány mellette, ellene, nem egyértelmű. Senki nem emeli fel rendesen a kezét. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 32 mellette 22-en ellen és tartózkodás elfogadtuk. 33-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 36-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 37-es kompromisszumos, két részben szavazunk, első rész mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene, tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 192-es módosító indítvány következik. Megtalálták? 192-es módosító indítvány mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 193-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 195-ös mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 194-es mellette ellene. Ellenőriznünk kell. 194-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 25 ellenen és tartózkodás elfogadtuk. 38-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es kompromisszumos módosító indítvány két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es kompromisszumos módosító indítvány következik. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 220-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 235-ös módosítóindítvány mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 56-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es módosítóindítvány, 49-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 58-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 60-as kompromisszumos. Nem, mondja az elnök. 254-es módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. Elnézést, megnyitom a szavazást. 254-es módosítóról. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 22-en ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. 52-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 252-es ellen, mellette ellene senki nem emeli föl a kezét. 255-ös mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 255-ösről. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 33-an ellene, nincs tartózkodás, elutasítottuk. 60-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 61-es kompromisszumos, két része van, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizni kell. 61-es kompromisszus módosító második részéről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 33 a mellette, 20 ellene, 2 tartózkodás, elfogadtuk. 62-es kompromisszumos módosító mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket ellene, nem látom, 62-es még egyszer mellette, ellene, Tartaszkodik. elfogadtuk. 63-as kompromisszumos mellette, ellene tartaszkodik. elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartaszkodik. elfogadtuk. 57-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös kompromisszumos. Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettőszázhetvenhármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 66-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 279-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A FAM bizottság 18-asa mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 280-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 282-es módosító mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. 283-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most következnek a preambulum pontok. 62-es módosítom ellen, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes a munkahogyi bizottság részéről mellette, ellene ellenőrizni kell. Foglalkozatási szakbizottság egyes módosítójáról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 30-a mellette, 24-en ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette, nem. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ne keverjenek össze. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 69-es mellette ellene ellene tartozkodik. Elutasítottuk. Nőjogi Bizottság kettes módosítója mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Szintén FAM módosító hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, de ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást a FAM bizottság négyes módosítójáról. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 21-en ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Négyes nőjogi bizottságról szavaztunk, most a négyes kompromisszumos, jön mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös módosító, és a, 20, és a 81-es egyszerre szavazunk ezekről, mert egyformák mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kérem, kollégák, emeljék fel a kezüket, nem látom a kezeket. 5-ös és a 81-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 23-an ellene. Nincs tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kilences kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadjuk. Tízes kompromisszumos mellene, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as kompromisszmos mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 105-ös módosító mellette ellene tartozkodik, ellenőrizni kell. Ellenőrizzük a 105-ös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 21 ellene nincs tartózkodás, egyetemen elfogadtuk. 14-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, nem. 107-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. FAM 9-es módosítója mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. FAM 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Lehet, hogy elfogadtuk, de kérem emeljék fel a kezüket, nem látom a kezeket, legalábbis a teremnek ezen a részén. Ha akarják, ellenőrizhetjük, de tényleg kérem, hogy emeljék fel a kezüket. A tízes nőügyi bizottsági módosító. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 23-an ellene, nem volt tartózkodás. Igen, de akkor emeljék fel a kezüket. Nem emelik fel a kezüket. 15-ös ellen, de ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizni kell a 119-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 23-an ellene egy tartózkodást elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a teljes szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52 mellette ellene nem szólott senki, egy tartózkodással gratulálok az előadónak. Köszönöm kollégák, köszönöm az együttműködést. Oh. Music. were faster than it was for... Gyorsabbak voltunk, mint ahogy terveztük, ezért föl kell, hogy függesszem 15 percre az ülést. Következő napirendi ponthoz szükségünk van a Europol igazgatójának a jelenlétére. Akkor kellemes szünetet kívánok addig is. Paris Paris. So, thank you for your patience. Köszönöm a türelmüket, tisztelt kollégák, és most elérkeztünk az utolsó napi rendi pontunkhoz a mai délutánon. A Europol ismertetni fogja Robin Wainwright, az Európol igazgatója, ismerteti a terrorizmus helyzetét az Európai Unióban és a 2012-es előrejelzési jelentést. Meg is adnám önnek a szót, hogy ismertesse ezt a jelentést, aztán pedig természetesen a képviselőknek is megadom a szót. Parancsoljon. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, amelyel az Európol minden évben élhet, hogy ismertesse a terrorizmus helyzetével kapcsolatos jelentését a parlamentnek. Ennek elektronikus változatát a, jövő, a múlt héten eljuttattuk a kollégákhoz, tehát ezt elolvashatták, de az elkövetkezendő 20 percben szeretném a lényegi pontokat megvilágítani. A fő pontok, amelyeket tartalmaz az idei jelentésünk, a következőek. A terrorizmus helyzetképe kívül összetett, a terrorizmus mögött meghúzódó ideológia is elég széles körül. Ide felsorhatunk vallási indítatású terrorizmust, etno-nacionalista, szeparatista terrorizmust és egyéb formákat is. Úgy gondolom, hogy ez nem statikus, hanem a politikai és társadalmi-gazdasági változásoknak megfelelően változhat, egyéb meggyőződésekkel össze is olvadhat, és gyakran rendkívül egyéni indítatással is bírhat. Gyakran elmosódik a terrorista bűncselekmény és egyéb bűncselekmények közti határvonal. Ugye mindannyian emlékezünk a szörnyű norvégiai eseményekre múlt nyárról, ez jelezte, hogy személyes indítatás keveredik ideológiával, és ez egy nagyon súlyos eseményt eredményezett, amelyet nehéz lett volna előrejelezni, vagy megakadályozni, megelőzni. Nem csak Norvégiában, de Németországban is voltak ilyen incidensek. Toulouse-ban az idén, jó néhány tagállamban letartóztattak terrorista bűncselekmények, támadások előkészítésében résztvevő személyeket. A tagállamok tehát továbbra is éberek kell, hogy legyenek a terrorizmus képviselte fenyegetéssel szemben. Ami a támadások számának csökkenését illeti az elmúlt években, ez egy örvendetes hír. Úgy gondolom, hogy ez részben a hosszú rendészeti fellépéssel indokolható, de ennek értékelni kell még az okait. Tehát a terrorista támadások száma csökkent az EU tagállamaiban, ez egy tartós csökkenést jelez az elmúlt években. 2011-ben 174 támadásról tájékoztattak 7 tagállamból, a legtöbb Franciaország, Spanyolország és az Egyesült Királyság esetében merült fel. Spanyolországban a szeparatista bűncselekmények 50%-kal csökkentek a korábbi évhez képest. Az EU egészében 484 egyént tartóztattak le a terrorizmussal összefüggésbe hozható bűncselekmények miatt. Korábbi évekkel összevetve kevesebben voltak terrorizmus, terrorista szervezetek tagjai, illetve ilyen vádokkal kevesebb szemét érintettek. A norvégiai és a németországi, a francia események azt jelzik, hogy nem csak a már létrehozott terrorista szervezetek, hanem az egyéni elkövetők és kisebb csoportosulások is komoly fenyegetést jelentenek. A radikalizációjuk messze menőleg úgy megy végbe, hogy a társadalom ezt nem észleli. 2011-ben tudják, hogy 79 személy veszítette életét Norvégiában és Németországban. Ezen fejleményeket az internet is könnyíti, segíti. A vallási indítatású bűncselekményeket, terrorista cselekményeket az al is támogatja, viszont a központi irányítás visszaszorulásával kevesebb támadásra került sor. Az arab félszigeten az Inspire nevű magazin, illetve egy 2011-es videó is ösztönözte a terrorista bűncselekményeket. Az al-Hiri, Bin Laden utódja, az egyéni elkövetőket biztatta, és vallásilag alátámasztotta az ilyen, az ilyen terrorista támadások szükségességét. Az egyéni elkövetők már nem csak távoli országokban, hanem a saját hazájukban követik el ezen támadásokat. 153 esetben került sor 12 tagállamban tárgyalásokra terrorista bűncselekményekkel követésre vádolt személyekről volt itt szó. Tehát a terrorista cselekmények fő aspektusai. Ami a terrorizmus finanszírozását illeti, láthattuk, hogy az ilyen szervezetek rendkívül gyakorlatiasak, ami a finanszírozáshoz való megközelítésüket illeti, különböző módszereket alkalmaznak, legális és illegális eszközökkel élnek, például a szimpatizásaiktól adományokat szereznek, de zsarolást is alkalmaznak. Túl harcot ejtenek a világ egyéb részein, váltságdíjat követelnek e, értük a szabadlábra helyezésükért. Ez az iszlám Magreb térségében figyelhető meg. Algériában például tavaly februárban egy olasz nőt ejtettek túlszól, aztán egy spanyol párt, egy olasz nőt 2011. októberében. Tehát a nyugati állampolgárok, akik Afrikába, közel-keleti térségbe, vagy Afganisztán, Pakisztán határ térségébe utaznak, vagy ott dolgoznak, ők a célpontjai az ilyen e, túlszejtő akcióknak. 2011 elején 8 EU e állampolgár volt még túlsz ebben a térségben, és e, ehhez legalább 24 személy, szemét kell még hozzáadnunk. Ebben az évben pedig az internetet is fokozottabban felhasználták a terrorizmushoz, pénz gyűjtéséhez. És idestova meghonosodott már az internet, mint egy olyan eszköz, amelyet felhasználnak a terrorizmushoz. A közösségi oldalakat és az internetes fórumokat felhasználják, mert így jobban eljutnak a cél közönséghez és egyéb terrorista szervezetekkel is kapcsolatba lépnek. A szervezetek felhasználják az internetet különböző célokhoz, például támogatókat toboroznak, és más terrorista szervezetekkel együttműködésre törekednek, a tervezést és a koordinációt is persze ki kell itt emelnünk. Az internet egyébként további lehetőségeket is nyújt ahhoz, hogy végre lehessen hajtani ezen támadásokat, például elektronikus támadásokat, a kritikai infrastruktúrák ellen az EU-s tagállamokban, és például az energiaelőállító létesítmények vagy a közlekedés támadása nagyon komoly kárt okozhat a társadalomnak, illetve a komputeres vírusok, amelyeket azért dolgoznak ki, hogy például az iráni urán dúsító létesítmények ellen támadásokat intézzenek ez jelzi, hogy az internet felhasználásában milyen lehetőségek rejlenek. Noha a terrorista szervezetek nem éltek még ezzel a lehetőséggel, de ez azt sugalja, hogy az elektronikus dzsihád, ahogyan ezt az Al-Qaeda már egy ideje javasolja, technológiai szempontból legalábbis lehetséges, és úgy gondoljuk, hogy az ilyen terrorista cselekmények fenyegetettsége mérsékeltől egészen magasig minősíthető szisztematikus számítógépes támadások kampányát figyelhetjük meg az elmúlt években. A társadalmi technológiai tényezők felhasználása fokozottabb, tehát az ilyen elektronikus támadások táptalaja adott. A számítógépes támadások egyre inkább terjednek, a botneteket is felhasználják, a számítógépes vírusokat, és ezzel egyidejűleg egy új internet, egy új online modell is megjelent, és így támogatják az egyéni elkövetőket. A rögtönzött szerkezetek felhasználása is egyre inkább aggályos, hiszen ezekhez az alkatrészeket elég könnyű beszerezni, és olyan szakértelmet igényel, amelyet nyílt forrásokból meg lehet szerezni, és jogszerűen beszerezhető mindez az Európai Unióban. A kereskedelmi robbanó szerkezetek használata viszont úgy tűnik, hogy csökken fog, valószínűleg azért, mert a rendészeti szervek ellenőrzése egyre fokozottabb. A norvég eset jelzi azt is, hogy a prekurzorokat könnyű beszerezni olyan valakinek, aki erre valamilyen indokot tud szolgáltatni. Most pedig áttérnék röviden a különböző terrorizmus fajtákra. Az Al-Qaidához köthető terrorizmus, ahogy említettem, sokrétű. 2011-ben a vallási indítás, indítatású támadások a különböző Al-Qaidával együttműködő, illetve az Al-Qaidához tartozó sejtek által továbbra is jelen volt, tehát eléggé összetett a kép. Azt is meg kell hogy a tagállamok nem jelentettek egyáltalán al qaeda által inspirált támadást sem 2011-ben. Két amerikai katona meggyilkolása Németországban 2011 márciusában egy vallásindítatású támadás volt, de a német hatóságok, a német jogi kodex értelmében ezt nem ilyen formában tárgyalták. Ugyanakkor ez egy komoly veszélyt jelent továbbra is, és nagyon nehéz az ilyen egyéni elkövetők nyomon követése. 122 szemét vettek őrizetbe, azért, mert az Al-Qaedával álltak összeköttetésben. Őket vagy tagsággal, egy terrorista szervezethez való tagsággal vádoltak, 17 szemét pedig azért, mert terrorista támadás előkészítésében vett részt a vallásindítatású hálózatok, főleg olyan személyek részvételével működtek, akik visszatértek a távoli országokból. A leglényegesebb támadás, illetve összeesküvés 2011-ben Németországban és az Egyesült Királyságban volt megfigyelhető. Négy szemét tartóztattak le áprilisban és decemberben Németországban, azért mert az al vezetőségével vették fel a kapcsolatot, és mások, másokat is azzal gyanúsítottak, hogy legalábbis egy terrorista támadás kidolgozásában vettek részt. Osama Bin Laden időközben meghalt, és ez legalábbis jelképes fontossággal bír, de közvetlen hatása a terrorista fenyegetettségre nem volt az Európai Unióban a dzsihadista csoportok és egyéni elkövetők, akik bosszút esködtek, ezt nem váltották valóra a 2011-es évben, ugyanakkor a terrorista támadások továbbra is veszélyt jelentenek. És most a szeparatista terrorizmusra térnék át. 110 támadást tulajdonítottak terrorista szervezeteknek Franciaországban és Spanyolországban az év során. 247 szemét tartóztattak le az ilyenfajta terrorizmussal összefüggésben. Az Európai Unióban jelentős mértékben csökkentek az ETA által elkövetett terrorista cselekmények, azt követően, hogy az ETA bejelentette a tűzszünetet robbanószereket foglaltak le Franciaországban, Portugáliában és Spanyolországban is, és ezt követően az ETA helyzete rendkívül meggyengült. Ugyanakkor noha állandó tűzszünetet jelentettek be, és a pénzbegyűjtésnek is véget vetettek, ezt bejelentették, az esetleges új célpontokról való adatgyűjtés továbbra is folyik, és az ETA nem jelentette be azt, hogy fegyvereit leteszi, illetve hogy feloszlatja terrorista szervezeteit. Tehát az ilyen, kap, az ilyen fajta bejelentésekkel szerzett tapasztalat arra következtetésre kényszerít bennünket, hogy az ETA bármely pillanatban a jövőben ismét folytathatja terrorista tevékenységeit, úgyhogy éberek kell legyünk ezzel kapcsolatban. A nemzetbiztonság szempontjából jelentős veszélyt jelentenek a szeparatista csoportok, főleg az utóbbi két évben amikor elsősorban biztonsági erőket támadtak meg bombatámadással és más módokon. 2011-ben egy katolikus pap megölése volt az első ilyen jellegű csoport támadás 2009 óta. A PKK-hoz kapcsolódóan letartóztatott emberek száma csökken, de ugyanakkor jelentős központjának számít még mindig Európa a toborzás szempontjából és a propaganda célok szempontjából. 2011-ben Németország Spanyolország és több ország beszámolt 37 terrorista támadásról baloldali és anarchista szervezetek részéről. Ez csökkenés, hiszen 2010-ben 42 ilyen letartóztatásról számoltak be elsősorban kormány és üzleti központokat támogattak be, támadtak meg. 2010-ben 42 ilyen embert tartóztattak le, akik a baloldali szervezetekhez kapcsolhatók. A vasúti infrastruktúrák védettsége különösen gyenge, és Németországban, Olaszországban és Finnországban vasúti infrastruktúrát támadtak. Októberben 18 támadást fedeztek föl, vagy követtek el Németországban. Közvetlen reakció volt ez a Németország afganisztáni katonai vállalására, logisztikai jellegű támadásnak tekinthetjük ezt. Az anarchista támadások szempontjából láthatjuk azt, hogy 2010-hez képest egyre jelentősebbek a környezetvédelmi jellegű támadások. Egy jobboldali terrorista támadásról számoltak be Spanyolország részéről 2011-ben, ez novemberben Barcelonában történt. Egy reklámtársaság és antikatolista, katolista, katolicizmus ellenes szervezet volt a célja a támadásnak. Alapvetően a jobboldali terrorista csoportokhoz és extrém csoportokhoz kapcsolhatók ezek a támadások. 2001-2007 között nagyon sok ilyen jellegű bűncselekményt követtek el. A norvégiai támadás felveti a multikulturális kérdéseket és az ideológiai kérdéseket, de semmilyen bizonyíték nem merült föl a nyomozás során, aminek alapján Breiviket közvetlenül össze tudnánk kapcsolni extrém jobboldali csoporttal. A toborzás, a propaganda a fő aggály, és itt az internetet említeném, különösen a közösségi hálókat, amikor az úgynevezett uh, White Power Music uh, terjed, ez egy különösen aggályos kérdés ezen a területen. Ugyanakkor egyetlen terrorista támadásról számolta, sem számoltak be 2011-ben a tagállamok, de azért többi incidensre számoltak be Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság és Írország. Nagy számú olyan incidens is volt, amiről a rendőrségnek nem tettek feljelentést. Például szélsőséges jobboldaliak támadásai állatok segítségével. Fontos lenne és megemlíteni az együttműködést is a terrorista csoportok között, és ez a jelenség is fokozódik. Összefoglalásként szeretnék beszámolni a jövőbeni képről és a trendekről, amelyeket az idei jelentésünkben megállapítottunk. A legfontosabb jelenség, hogy diversifikálódik a fenyegetettség a terrorista és erőszakos csoportok részéről. Természetesen Bin Laden és más fontos terrorista vezetők halála fontos, de ezeknek nem volt közvetlen azonnali hatása az EU-ban végrehajtott terrorcselekményekre. Az al qaeda kisebb szintű terrorista támogatásokra hív fel, ez jelentős, és minél inkább nyomás alá kerül az Alkadia vezetősége, annál nehezebb lesz számukra, hogy egyedi támogatókat toborozzanak a támadásaikhoz. A támadások, amelyeket egyéni terroristák követnek el, nem feltétlenül kapcsolódnak össze az alkaidával, ahogy ezt láttuk Norvégiában, Németországban és nemrég Toulouse-ban is. Minden esetre az alkaida továbbra is egy fo, fő fenyegetettségi forrás Európa szempontjából, és egyetemű, hogy hosszú távú céljaik vannak az EU-ban. Például a londoni olimpiai játékokra nagy valószínűséggel koncentrálnak. Úgyhogy az egyedi elkövetőkre is koncentrálnunk kell. A Europol már a tulúzi események előtt is elkezdte ennek a feltérképezését. A globalizáció és a kommunikáció is fokozza azt, hogy egyre több követője lehet, és egyre egyszerűbb toborozni ezeknek a csoportoknak. Az individualizálódott világban könnyű támogatókat találni, és könnyen tudnak részvevőket toborozni, akár politikai vezetők között is. A radikalizáció jelentős, lehet, hogy korábban nem is toboroztak, de mégis erősödött a radikalizáció hatásukra. Ezért a szociális és a technológiai tényező közös hatása alapján azt mondhatjuk, hogy ideológiailag indokolt elektronikus támadások várhatók. Az erőszakos jobboldali e, extremisták részéről is fel kell vetnünk a fenyegetettség kockázatát, és ezt nem becsülhetjük alól egyedi elkövetőkre számíthatunk, de lesznek valószínűleg szervezett jellegű támogatások, támadások is. Úgyhogy ezekkel a fenyegetettségekkel szemben a Európa továbbra is támogatni kívánja a tagállamokat és az Európai Uniót, illetve partnereit az egész világban. Itt az utolsó dián egy rövid összefoglalót láthatnak azokról a területekről, amelyeken dolgozunk. A tagállamokat támogatjuk a sikeres terrorista nyomozások, terrorista szervezetek elleni nyomozások elvégzés és stratégiai támogatást biztosítunk. A norvégiai esetben tavaly az elsődleges válaszadó rendszer tudtuk aktivizálni. Ez terrorista szakértők és elemzők részvételét jelenti. Nemzetközi terrorista gyanús elemek listáját, adatbázisát állítottuk föl, és az internetes fenyegetettségekkel is aktívan foglalkozunk. Az Egyesült Államokkal való együttműködésünk javult, főleg a az erőszakos szélsőséges csoportok esetében itt kétoldalú bilaterális projekteket alakítottunk ki egy sor Egyesült Államokbeli partnerrel, a belügyi és biztonsági minisztérium támogatásával az európai és az amerikai szakértők így együtt tudnak működni, tagállami, illetve Egyesült Államok beli állami szintű és alacsony szintű intézmények szakértőiről van szó koordinációs központok látogatását szervezzük az Atlanti-óceán mindkét oldalán, illetve együtt dolgozunk azon is, hogy együtt közösen hogyan tudunk jobban fölépni, hogyan tudjuk jobban monitorozni az extremista mozgalmakat a társadalmainkban. Az INCEN-nel továbbra is együttműködünk, ez az Európai Unió szituációs központja, és több EU ügynökséggel is együttműködünk. Elnök mondja, ennyit szerettem volna mondani, kicsit hosszabban beszéltem, elnézést, és természetesen, hogyha a képviselőknek kérdése van, szívesen adok választ ezekre. Köszönöm szépen, Remrajt úr, hosszú a hozzászólók listája. Dieltemére úr az első. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, igazgató úr. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, és tájékoztatott bennünket a helyzetről és a trendekről. Mivel ugye barátok vagyunk, és határozottan támogatom, őszintén támogatom a Europol szerepét. Azt hiszem, hogy megengedi most, hogy némileg bíráljam ezt a jelentést. Elolvastam, elemeztem, és azt kell mondjam, hogy némileg csalódást okoz. Persze ez nem függ össze az ön mandátumával, mert az egyértelmű. Ismerteti ugye a tendenciákat, és a jövőbeli kilátásokról beszél. Ez egy olyan jelentés, ami azonban nem világítja meg az okokat, a hatásról sem beszél, és a hatékonyságról sem. Tehát ez egy leíró jelentés. Egy olyan jelentés, amely arra az információra épül, amelyet a tagállamok szolgáltattak. Harmadik országok által benyújtott információra épül, a Eurojust és az Interpol információjára, valamint nyílt forrásokra. Ez azt jelenti, hogy egy leíró jelentéssel állunk szemben hiányoltam, és talán ezt a jövőbeli jelentések szempontjából figyelembe vehetik, az ajánlásokat, a tagállamoknak címzett ajánlásokat. Itt nem látunk ebben a jelentésben ajánlásokat. Egy másik kérdés pedig, amelyről szeretnék beszélni. Tudom, hogy másoknak is megvannak az indítékai, de nekem is megvannak az okai Én elkerülném azt, hogy a vallási orientációjú terrorizmusról beszéljünk. Szerintem nem tűnik megfelelőnek az, hogy vallási orientációjú terrorizmusról beszéljünk, mert ez a kifejezés rosszul definiálja magát a jelenséget. Sokkal jobbnak tartom, és a jelentés bizonyos részein ez szerepel, a dzsihadista, orientáció mert eh, a dzsihád esetében tudjuk, hogy miről van szó, tudjuk, hogy mit akar elérni, és a dzsihád imádkozik is ugyan, tehát vallásos jellegű, de nem a vallási orientációjú az, ami meghatározó jellegű, hanem a dzsihád. És emellett szeretném, ha kicsit pontosabban utalnának arra a fenyegetésre, amelyet az internet képvisel, illetve az egyéni elkövetők, akikre olyan nehéz, akiket olyan nehéz felderíteni. És jó lenne rámutatni arra is, arra a kapcsolatra, amely gyakran tagadnak, ha bár ez az ENSZ doktrinája is, arra a kapcsolatra gondolok, amely a terrorizmus és a szervezett bűnözés között fennáll. Tehát igazgató úr, Megemlít itt a PKK-t, tudjuk, ismerjük a PKK-t és vezetőjét, amely, aki továbbra is az Imbrali börtönben van. Tudjuk, és korábban is tudtuk, hogy a PKK egy terrorista szervezet, amelynek megvannak a maga finanszírozási forrásai a heroin kereskedelemből. És ugyanígy ismerjük a FARC szervezetét is Dél-Amerikából, de jónak tartanám, hogyha ezt a három kérdést némileg kommentálná. Tehát a fenyegetettség, ugye az interneten továbbra is létezik, az egyéni elkövetők, valamint a szervezet bűnözés és a terrorizmus közti összefüggés érdekelne. Tehát köszönöm. Köszönöm, Romero López asszony. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni Wainwright úrnak, hogy eljött hozzánk. Az, amit közölt velünk, az gyakorlatilag nem újdonság ahhoz képest, amit feltételeztünk, mert ez ugye a terrorizmus ellenes küzdelem tárgya. Ami ma az európai terrorizmust jellemzi, amit ismerünk, az az, hogy egyéni támadások jellemzőek, amelyeket nehéz megelőzni és előrelátni. Ez a fajta fenyegetettség talán éppen az a lényeg ebben, hogy nehéz előrejelezni. Sokrétű, hiszen minden országban másfajta, de a fő nehézség éppen abban rejlik, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy hol is húzódik meg ez a fenyegetettség. Az is igaz azonban, hogy amit tapasztalhattunk eddig, az az, hogy vannak olyan intézkedések, amelyeket a tagállamok nem hoznak meg. Noha sürgős lenne, hogyha meghoznák őket. Például a robbanószerek ellenőrzés alá vonása. Említette, hogy a prekurzorokat gyakorlatilag legálisan be lehet szerezni a tagállamokban, és ugyanúgy, ahogy a kábítószerek előállításánál is van a prekurzorokra vonatkozóan irányelv, úgy gondolom itt is szükséges lenne a prekurzorok ellenőrzése. Ez nagyon fontos azért, hogy legalábbis az ilyenfajta terrorizmust megakadályozzuk hiszen ez saját magát finanszírozza, ez önmagából táplálkozik, és nem igényli sem a kapcsolatokat, sem a hálózatokat, sem a külföldi finanszírozást. Itt egész egyszerűen azzal az információval, amelyet az internetről beszerez valaki, és a tagállamok által nyújtott lehetőségekkel élve nagyon veszélyes támadásokra kerülhet sor. De nem csak az internetben rejlenek lehetőségek, és nem csak az a probléma, hogy könnyű beszerezni a robbanószereket, hanem ez egy olyan táptalaj, amely, amely terjed a tagállamokban, és amely alá támasztja ezt a fajta terrorizmust. Éppen ezért egyetértek azzal, amikor Diaz de Mera úr a terminológia fontosságát hangsúlyozta. Nagyon fontos ezt a jelenséget megfelelő terminológiával elmagyarázni. Nagyon fontos nem használni bizonyos, bizonyos kifejezéseket populista céllal, és főleg a választási kampányok során nem szabad ezzel élni, mert ez nagyon veszélyes lehet. Még az is elképzelhető, hogy olyan jelenségek, amelyek nem feltétlenül a vallással függnek össze, hanem személyes indítatásúak, ezek akár téves elemzéshez vezethetnek. Éppen ezért nagyon fontos az elemzés és bármilyen táptalaj, amely kialakulhat egy tagállamban, és amelyből kifolyólag ilyen bűncselekményeket követhetnek el, ezt fel kell számolni, hogy hogyan a büntető törvénykönyv kitér az ilyesmire a terrorizmus dicsőítése, magasztalása büntetendő, a büntetőtörvénykönyv szerint. Nem tudom, hogy ajánlásokat kellene megfogalmazni a tagállamok számára, de az biztos, hogy a büntetőtörvények könyveket frissíteni kell, hogy felvessük a küzdelmet az ilyen jelenségekkel szemben. Amit pedig javítani kell, az minden bizonyal a rendőrség és igazságügyi együttműködés, mert Európában ez lehetséges. Nem arról beszélek, hogy mit tett meg az Europol az unión kívül, mert ez természetesen szintén fontos, de ez egy másik fejezet. Ugyanakkor amit mi az unió területén megtehetünk, az nagyon fontos. És ön, aki illetékesebben minden bizonyal vannak elképzelései arról, hogy hogyan lehetne javítani a rendőrségi és igazságügyi együttműködést, mert ez annyira nem jó, mint amennyire szeretnénk. Végezetül pedig a terrorizmus finanszírozása valóban egy további hatalmas fejezet. Vannak irányelvek, amelyek alapján tanulmányozhatjuk a pénzmosásból származó pénzeket, amelyeket felhasználnak a terrorizmus finanszírozására. A tagállamok többet tehetnek annak érdekében, hogy ezen finanszírozási forrás ellen küzdjenek. Fel kell használni azon eszközöket, amelyek a kezünkben vannak, és Európában, ha már nem tudjuk nyomon követni bizonyos arab országokban a terrorizmus finanszírozásának forrását, Európában a terrorizmus finanszírozásának útvonalát igenis nyomon tudjuk követni. És ezért támogatni kell a tagállamokat, és az ügynökség hatáskörén belül fel kell ezért lépnie. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Romero López asszony, Hankis asszony. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani Van úrnak a beszámolóért. Ez egy átfogó és hasznos elemzést ad, új elképzeléseket is tartalmaz, és sok kérdést is. Nekem is lenne néhány kérdésem önhöz a jelentéssel kapcsolatban. Először is a nem profitorientált szervezeteket úgy említi a jelentés, mint olyan intézmények, amelyek esetleg terrorista csoportok finanszírozásában részt tudnak venni. Van-e pontos meghat- pontosan meghatározott képük, vagy esetleg listájuk EU vagy harmadik országbeli szervezetekről, amelyek elképzelhető, hogy részt vesznek a terrorizmus finanszírozásában? Ez egy fontos tényező, a terrorizmus finanszírozásában fontos tényezők a nem kormányszervezetek, a nem profitorientált szervezetek és egyéb szövetségek. Második kérdésem. A jelentés kiemeli, hogy egyre jelentősebb a kapcsolat a szervezetbűnözés és a terrorizmus között. Ezek adhok alkalmi együttműködéseket jelentenek, vagy pedig már kezdett kezdtek kialakulni bizonyos olyan szektorok, amelyek új jelenségként valósítják meg ezt a kapcsolatot. Tehát nem csak alkalmi üzleti kapcsolatról lenne szó, hanem fölállt már egy új, fa, új formája ennek az együttműködésnek. Harmadik kérdésem. Van-e bármilyen kapcsolat, és ha igen, milyen fajta kapcsolat a bal és jobboldali szélsőséges csoportok között? Persze nem gondolok közvetlen kapcsolatra de a baloldali extrém csoportok titkos módon támogatják-e a jobboldali extrém csoportokat. Úgy gondolom, hogy erre azért van példa, például kelet-európai országokban. Látunk már erre példát ezekben az országokban. Az ideológiai alapjuk más, de gyakorlatilag a célok ugyanazok, a stabilitás megbontása. A jobboldali szélsőségesek kapnak-e támogatást nem EU országoktól, például Iránból. Erre is láttam példákat. Persze nem bizonyítékokat, de felmerült a gyanú, hogy bizonyos szélsőséges jobboldali csoportok támogatást kapnak, pénzügyi támogatást, például Iránból, más hasonló harmadik országokból. Ahogy a kollégám is említette, én is szeretném megkérdezni azt, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a veszélyes anyagokhoz, veszélyes eszközökhöz való hozzáférés korlátozni lehessen. Mi a jelenlegi helyzete elsősorban a privát szektor ellenőrzésének, amikor veszélyes anyagokról, veszélyes eszközökről van szó? Még egy kérdésem van. Van-e bármilyen együttműködés az etnikus vallási csoportok között, például csecsen terroristák és az alkaida között, vagy az ideológiai eltérések ezt abszolút lehetetlené teszik, mert olvastam egy érdekes cikket egy ilyenfajta együttműködésről, és az együttműködés problémáiról, de nem látom egyértelműen, hogy mi a helyzet. Utolsó kérdésem. Jól értem? a diversifikációs folyamat megújult, amiatt, hogy a terrorista központok otthoni hálózatokat és szereplőket támogatnak a hazai tevékenységükben, mert ha, ahogy ez a jelentésben szerepel, ez egy új fázis a diversifikációnak a korábbiakhoz képest. Jól értettem ezt? Jól látom, hogy ez egy új jelenség? Végül annyit mondanék, hogy teljes mértékben egyetértek Dimera úrral. A dzsihadista talán jobb és pontosabb kifejezés lenne ahhoz képest, hogy vallásos, hiszen a vallásosak nem terroristák, és egy kicsit problémás az ilyenfajta kifejezés használata. Köszönöm, is asszony, Boszkótor. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok az Európol igazgatójának beszámolójáért. Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek vele azt illetően, hogy a fenyegetés gyakran alul értékeljük. A kérdésem a következő. Tény az, hogy fennáll ez az alulértékelés, és láthattuk például a németországi gyilkosságoknál, ahol sötét csoportosulások alakulnak ki a társadalomban, amelyek problémák nélkül tudtak fellépni. Nos, az Európának ezt illetően vannak elképzelései, hogy hogy áll a helyzet a tagállamokban, hiszen Németországban lefolytattak egy nyomozást, és úgy tűnik, hogy valóban alulértékelték ennek a jelenségnek a veszélyességét. De vannak -e más országokban is ilyen fajta sötét csoportosulások, amelyek rejtetten tevékenykednek. Azt hiszem, hogy itt a hatrakon átnyúló együttműködés nagy jelentőséggel bír. A kérdésem a következő. Mit kell tenni az Európai Uniónak ebben az összefüggésben? Láttam, hogy a jelentés a tartalmaz egy elemzést, de hiányzik számomra egy ajánlás azt illetően, hogy hogyan lehetne megoldani az ügyet. Mi tehát az önnézőpontja ezt illetően? Mert tény az, hogy itt ez a jelenség veszélyességét alulértékelték, szükség lett volna, szükség lenne egy nyomozás lefolytatására európai szinten. Aztán egy megjegyzés Törökországot illetően úgy döntöttek, hogy döntöttek, hogy együttműködnek bizonyos ágazatokban Törökországgal. Az egyik ilyen ágazat a terrorizmus elleni küzdelem. Amikor a terrorizmus elleni küzdelemről beszélünk, nos, itt Európának is fontos részt kell vállalnia például a PKK terrorizmus finanszírozásának megakadályozásában például. A kérdésem a következő. mert évek óta létezik egy együttműködés, de miért nem teszik ezt határozottabbá, hiszen ebből mindkét fél csak nyerhetne. Az Európa szerint mit kell változtatni annak érdekében, hogy ezt az együttműködést a rendőri szervek között hatékonyabbá tegyük? Köszönöm szépen, Cipel asszony. Köszönöm szépen, két kérdés le kérdésre szorítkoznék. Az egyik egy kiegészítő kérdés azon számadatokat illetően, amelyeket ön megjegyzett. 147 terrorista támadás 2011-ben. Ki ellen irányultak? Ezeken ezt nem láttam és a 153 eljárást illetően 2011-ben érdekelne, hogy vannak-e ismeretek azt illetően, hogy meddig jutottak ezek az eljárások, és melyek voltak a konkrét vádpontok. Az utolsó pont véleményem szerint azért különösen fontos, mert nyilvánvalóan bizony zűrzavar alakult ki a terrorizmus fogalmának használatakor. Épp az imént hallhat hogy ne beszünk vallási okokból elkövetett terrorista cselekményekről, én ezt támogatnám, de a dzsihadizmus fogalmával is problémáim lennének. Az iszlámon belül Rendkívül különböző értelmezések és értékelések léteznek ezen fogalmat illetően. A dzsihadizmus nem jelent feltétlenül fegyveres harcot, hanem akár csak kísérletet arra, hogy másokat meggyőzzenek, tehát ennyiben ennek a fogalmak a használata is téves lenne, és a saját történelmünk is megmutatja, hogy a vallás soha nem lehet háborúk oka, ezt mindig csupán ürügyként használják erre. Tehát ennyiben ez a fogalom használat némileg nehézkes. A környezetvédelmi aktivisták és a szélsőséges állatvédők fogalmai némileg irritáltak. Az én ö, fogalmai szerint én nem vagyok jogász, számomra a terrorizmus azt jelenti, hogy egy csoportosulás bármilyen okból széles körű lakosság rétegekben fél, félelmet kelt, mert a társadalmi rendszert meg akarja törni, meg akarja változtatni. Ezeknél a környezetvédelmi aktivistáknál és radikális állatvédőknél nem cél az, hogy a társadalmi rendet lerombolják, hanem bizonyos jogi intézkedések ellen fordulnak. Ennyiben azokat, akik laborokba betörnek és szabadon engedik a kísérleti állatokat. Most természetesen a törvény ellen vétenek, de az én fogalmaim szerint ők nem terroristák. Tehát itt szerintem fontos lenne ezen fogalmak tisztázása, hogy tulajdonképpen mi is jelent terrorizmust. Biden Köszönöm, Biden Holzer úr. Ich möchte mich Köszönetet Köszönöm, elnök asszony. Szintén köszönetet szeretnék mondani a jelentésért. Jó egy háttekintést nyerni azt illetően, hogy hol állnak fenn veszélyeztetések a társadalmunkat illetően. Nagyon fontos, hogy létezik az Europol, és azt hiszem, hogy most néhány kritikus észrevétellel mégiscsak élnék. A kérdés az, hogy milyen elméleti elemzés ö, létezik, ö, rejtőzik a mögött, hogy mit is értünk terrorizmus alatt, és itt van ez a kategorizálás. Van-e egy elméleti elemzés a mögött, hogy mit is jelent a terrorizmus egy szabad társadalom számára? Vagy most már egyfajta nyilvánvaló tényeken alapuló elemzés ez, amely ö, egyszerűen leírja ezeket a jelenségeket, amelyek fellépnek. Azt hiszem, hogy némi energiát kellene ráfordítani, hogy elgondolkodjunk, hogy európai összefüggésben mit is jelent a terrorizmus fogalma. És talán ezen a nyilvánvalóságon alapuló elemzéstől el kellene térnünk. Nyilvánvalóan vannak átfedések a bizonyos ideológiák között, néha így vagy így nevezünk a, nevezzük a dolgokat, és mást értünk az alatt. A második kérdés az, hogy hogyan értékelik tevékenységük hatékonyságát. Az Europol esetében voltak-e sikerek, vagy ezek egyszerűen az eljárások leírásai voltak? Ugyanis, hogyha a költségvetési forrásokat biztosítunk egy ilyen ügynökségnek, akkor jó ezt megtudnunk. És egy utolsó kérdés, mekkorára becsülje az időbeli ráfordítást, vagy bármilyen ráfordításokat, Tehát érdekelne, hogy mennyire lényeges ez a terület, a terrorizmus leküzdése az Európol teljes tevékenységi köréhez képest, akár a forrásokat tekintve, tehát ez egy kettős feladat, hogyan értékeli ezt? Ez lenne a záró kérdésem. Köszönöm. Köszönöm, Intel asszony. Yes, thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is bár úgy gondolom, hogy a jelentés nem közvetlenül tudományos jellegű, mégiscsak fontos, hogy kövessük a trendeket, hiszen ez is a címe a jelentésnek, és pozitívnak tartom, hogy a támadások száma csökken, és ugyanakkor emelkedik a másik oldalon az elítéléseknek a száma. Fontosnak tartom az is, hogy Dekelkauf úr is ugyanezt említette, hogy egyre több intézkedésre van szükség, mindig csak több intézkedésre. Diaz de Mera úrtól eltérően én nem gondolom úgy, hogy ajánlásokkal kellene, hogy éljenek. A jelentés feladata pontosan az, hogy ismertesse meg minket a terrorista, terrorizmus trendek képével, és majd a szakpolitikák alakítói levonják a szükséges következtetéseket. A cipe asszony szavaival teljesen egyetértek. Nekem is nehézséget okoz az alkalmazott terminológia. Bizonyos definíciókat használnak, de ezek nem csak ítéletet is tartalmaznak, hogy melyik terrorizmus fajta rosszabb, mint a másik, vagy a többi, mert a terrorizmus szó egy kicsit rosszabbnak tűnik, mint az erőszakos szélsőséges fellépés, vagy szeparatizmus, pedig ez ugyanaz. Emberek, akik másokat megölnek, azért, amit ők saját politikai célnak hívnak. És ez félrevezető. Cipelasszonyhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy azzal kéne foglalkoznunk, hogy milyen ürügyeket használnak, és nem azzal, hogy ténylegesen mi vezeti őket. Én is úgy gondolom, hogy ta, tartani kellene volna magunkat egy definícióhoz, egy terminushoz, terrorizmus. Attól függetlenül, hogy elmögött milyen ürügy áll hiszen hogy mit tesznek, az megkülönbözteti őket más bűncselekmények elkövetőjétől. Tavaly volt egy jelentés, vagy tavaly jelentésben volt egy bal és jobboldali szélsőségesek közti utcai harc, de én ezt nem terrorista támadásnak minősíteném. Van egy sor olyan esemény, amit például a a roma lakosság elleni izgatásnak neveznék, de ez nem terrorista fellépés, hiszen vannak olyan államok vagy kormányok is, amelyek zaklatják alkalmanként a romákat. Úgyhogy ez elinflálja a terrorizmus mint kifejezést. Itt nem csak ideológiai témáról van szó. Ez azt is meghatározza, hogy milyen eszközöket használunk azért, hogy a jelenség ellen harcolhassunk. A jelentésben is ezt látom, de a gyakorlatban is látom, hogy a végrehajtás a, és a a hírszerzés közötti határvonalak is kezdenek elmosodni. Tényleg úgy gondolom, hogy fontos a kérdés, és az a benyomásom, hogy a definíciók, és emiatt az önök jelentésének a hatája is kibővíti a tényleges hatályt. Tehát bármilyen bűncselekményt akár terrorizmusnak is nevezhetnek. Úgyhogy pontosan nézzük meg a definíciót, és ez meghatározza a jelentésnek a hatáját is. Harmadik megjegyzésem a hatékonysághoz kapcsolódik. Ez részben szerepel a jelentés hatájában, hiszen ön is elmondta, hogy milyen módszereket alkalmaznak a terrorizmus elleni harcban. Előttem szólókhoz hasonlóan én is támogatni tudom, csak támogatni tudom a szorosabb együttműködést. Rendkívül fontos, hogy hatékonyabbak legyünk. Lehet, hogy már unalmas, amit mondok, lejárt lemez, de minden egyes terrorista esemény, amit az elmúlt 11 évben láttunk, minden ilyen esetben azt találtuk, hogy az elkövetők már a hírszerzésnek, vagy a biztonsági szolgálatnak a fénycsavájába voltak, és a Toulouse is erre példa. Magyarázza már meg valaki, hogy miért volt rajta ez az ember az Egyesült Államok repülést listáján, és az első támadás követően, az első lövöldözés követően sem kapták el milliók, több millió ember kell, hogy ellenőrzés szenvedjen el, és ezeket a terroristákat viszont nem tudjuk elfogadni. Én nem vagyok egy titkos ügynök, de valami nem működik. A német eset, a titkosszolgálat nem arról van szó, hogy nem vették észre ezeket az embereket. 13 évvel ezelőtt már követték őket, kiszűrték őket, fölállítjuk az eszközöket, teljesen ártalmatlan embereket folyamatosan ellenőrzik. Az Egyesült Államok hatalmas adatrendszert állít föl, egy sor embert pontosan ellenőriznek, bekerülnek ebbe az adatbázisba, és ugyanakkor akiket követni akarunk, azokat nem sikerül követni. Az egyedüli támadók, vagy mindegy, hogy hogy hívjuk őket, mindig is létezett, ez nem egy új jelenség. Nézzük meg az első világháborút, ott is voltak ilyen egyedi akciók. Lehet, persze most jobbak már a robbanó szerkezetek, és ezért több ember tudnak megölni. Ez az egyetlen különbség. A középkorban is a kutakat megmérgezték, nem sok változás, de ezt is nagyon meg kell vizsgálnunk, ezzel meg kell, hogy vizsgáljuk, és ki kell találjuk, hogy hogy tudunk rájuk találni, és nem szabad a demokráciát alásni, vagy a jogállamot sem emiatt. Igazán támogatom azt, hogy ne arról legyen szó, hogy több eszközt, intézkedést alkalmazunk, hanem legyenek hatékonyabbak a meglévő eszközök. Igen, elnök azt mondjuk, tudom, hogy hosszasan beszélek, de sokkal hosszú időt kaptak a felszólaláshoz azt is nagyon tudom támogatni, hogy az Egyesült Államokkal és más országokkal együttműködjünk, bár bevallom, hogy egy picit taggályos számomra, amikor azt hallom, hogy a bel- és biztonsági minisztériumból, az Egyesült Államokból kapunk irányvonalakat. Én nem ilyenfajta együttműködésre gondolnék. Intved asszony, köszönöm, így Savor az utolsó hozzászóló. Az utolsó, pitam, de bude kratek, защото moite Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok röviden fogalmazni, mert eh, kollégáim többsége már kit, eh, kitért azon kérdésekre, amelyeket én is szerettem volna megemlíteni. Ezt a vitát nagyon élvezetesnek tartom, és úgy gondolom, hogy már 2009-ben el kellett volna ezt kezdenünk. Hosszú ideje el kellett volna kezdenünk a különböző fontos kérdések eh, megvilágítását. A terminológiával kapcsolatos vita nagyon fontos, de ez kevés dologra ad választ. Például a dzsihadizmust eh, megemlítjük, de ott van a szalafizmus, a wahhabizmus, és eh, három héttel ezelőtt az AFET bizottságban egy nagyon érdekes példát láthattunk. A kollégák ragaszkodtak ahhoz, hogy említsük meg azt, hogy Szarajevó mellett van egy vahabista közösség. Ők a bosnyák háború során a muzulmánok oldalán harcoltak, most pedig bosnyák állampolgárok. Nagyon békés közösségről van szó, úgyhogy végül nem került bele ez a rész a jelentésbe. Tehát láthatják, hogy nagyon nehéz bizonyos dolgokat árnyalt kategóriákba sorolni. Úgyhogy nagyon óvatosak kell legyünk, amikor egy adott jelenség forrását akarjuk definiálni. Én úgy gondolom, hogy egy olyan jelentésben, mint ez, szigorúbb kritériumokat kell alkalmaznunk. Nem szabad, hogy Wainwright úrtól például ajánlásokat kérjünk. Amit azonban ők és a kollégái kérhetnek, az az, hogy pontos információt kapjunk a tagállami szolgálatoktól, a hatóságoktól. Például a 14-es oldalon, ha nem tévedek, igen, a 14-es oldalon 14 tagállamot sorolnak fel, és ezen államok arról tájékoztatnak, hogy az al kapcsolatban álló személyeket vettek őrizetbe. Úgy gondolom, hogy ebbe a jelentésbe beépíthetünk információt a tagállamok által végrehajtott vizsgálatokról is. Hazámban például, és hazám szerepel egyébként ezen a listán, Bulgária a hazám. Néhány évvel ezelőtt nagyon hangos kampány folyt egy hegyvidéki faluban a muzulmán közösség ellen, és mm, majd, hogy nem, egy zendülést keltettek a szolgálatok a népesség körében, akik az imám védelmére keltek. Aztán kiderült, hogy nem volt ott senki, aki az arab nyelven írt, elkobzott irodalmat el tudta volna olvasni, mert nem volt ott senki, aki értelmezni tudta volna a kérdést, illetve aki meg tudta ezt volna válaszolni. Tehát kérdés, hogy az imám miről prédikál, radikális nézeteket terjeszt, vagy általánosabb természetű szövegeket olvasnak. biztosítanunk kell azt, hogy egy adott környezetben az emberek hajlanak-e a szélsőségre, vagy sem. Úgy gondolom ezért, hogy az ötös bekezdés meg kellene, hogy őrizze az ott alkalmazott kifejezést, a vallásos alapú terrorizmust. A történelem során volt erre példa, volt keresztény dzsihád is, a keresztes háborúk, és az iszlám dzsihádnak még nincs vége. A keresztény dzsihád Jeruzsálemet akarta felszabadítani. Az iszlám dzsihád pedig arra törekszik, hogy felszabadítsa a világot. És ezt nem, nem kellene félnünk kimondani. Ha továbbra is félünk ezt kimondani, akkor lesznek olyan fiatalok, akik ahelyett, hogy az életet élveznék, felrobbantják magukat. Családjuk hősnek kiáltja ki őket, és az ő példájukat dicsőítik az iskolákban is. Köszönöm szépen. Köszönöm a tolmácsoknak, mondja az elnök. 10 percet tartunk még, úgyhogy kérném, hogy 10 percben zárja le. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket és az észrevételeket is a képviselők részéről. Többen említették a terrorizmus definícióját. Valóban ez heves vitát váltott ki az évek során az Európai Unión belül a tagállamok között. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy itt a teremben is, az Európai Unióban is különbözőképpen definiáljuk magát a terrorizmust, bizonyítja azt, hogy mennyire hiányzik egy közös nevező, a közös megértés az Európai Unióban. A tagállamok a terrorizmus különböző módon definiálják, ez persze valószínűleg nem meglepő, tekintettel arra, hogy különböző tapasztalatokat szereztek a tagállamok a terrorizmussal kapcsolatban. Eddig még kollektívan mind az Európai Unióban nem voltunk képesek közös definíciókat kialakítani. És ez tükröződik abban is, hogy a jelentésünk hogyan készült. A jelentésünk egy tanácsi határozatra épül, ez alapján jött létre a jelentés, és egy tanácsadó csoport is létezik, amely az Európolt tanácsa látja el az éves jelentések elkészítése során. Tagállami szakértők vesznek itt részt. És ez a tanácsadó csoport volt az, amely az idén például azt javasolta nekünk, hogy ezt a kifejezést használjuk és azt hiszem, hogy okkal vettük át ezt a kifejezést. Egyetértes észrevétellel a kapcsolatban, hogy talán a dzsihadista terrorizmus jobban fedné le a valóságot. Intfeld asszonynal is egyetértek, hogy szükség volna talán egy egyértelműbb definícióra arról, hogy végeredményben mit is jelent ez. Ezt támogatni tudnám de úgy gondolom, hogy ez tükrözi azt, hogy az Európai Unióban nincs egyetértés ebben a kérdésben, és ez tükröződik abban a mechanikus módszerben, azon a mechanikus úton, ahogy az jelentés elkészült. És egy további fontos példa az, hogy a terrorizmust úgy definiáljuk, hogy milyen információt kapunk a tagállamoktól. A tagállamok maguk ugyanis jelentést jelentenek az esetekről, egy támogatásokról Németországban, egy támadást a német hatóságok, ha a német büntető törvénykönyv értelmében annak minősítenek. Lehet, hogy Belgiumban, Hollandiában vagy Spanyolországban nem tekintenék annak a hatóságok, de a jelentésünknek tükröznie kell azt, hogy egy tagállam miről tájékoztat bennünket. Tehát némileg gépiesen tükrözzük azt, hogy mit, miről tájékoztatnak a tagállamok. ez a tanácsadó csoport együttműködik velünk, és szeretném azt gondolni, hogy ebben a tekintetben a Libe Bizottság is egyfajta tanácsadó csoport, és elláthat bennünket javaslatokkal. Úgy gondolom, hogy ez összefügg azzal is, hogy az Európai Unió milyen mértékben tud közös definíciókat kidolgozni, és további terület, amelyet többen megemlítettek, az egyedüli elkövetők. Többen rákérdeztek erre, Romero López asszony többek között, Intfeld képviselő is foglalkozott ezzel. Úgy gondolom, hogy a helyzet némiképpen változott. Persze az egyedüli elkövetők mindig is az erőszakot képviselték a társadalomban, a terrorizmust. Ahogy Intfeld asszony elmondta, talán most több eszközzel rendelkeznek, hogy végrehajtsák támadásaikat, részben az interneten keresztül. Említettem az Al-Qaeda vezetéséről egy példát, arról, hogy az internetet hogyan használják fel, hogy a társadalomban a sérülékeny emberek figyelmét felkeltsék, és bevonják őket egy ilyen erőszakos közösségbe. Ez azt hiszem, hogy egy példa lehet arra, hogy itt valóban egyfajta növekvő tendenciát vélünk felfedezni. Számos esetben talán itt jobb elő, jobban előre tudtuk volna jelezni a tendenciát. Breivik esetében Norvégiában voltak talán kisebb fenyegető jelzések, hogy például miért szerzett be egy vállalattal olyan sok vegyi anyagot, de erre talán megvolt az indoka, hiszen egy gazdasága volt. A norvégok jobban megértik a vizsgálatot, de az igazság az, hogy nagyon nehéz volt előre jelezni azt, hogy ez az ember egy ilyen borzalmas támadást követett volna el. Vannak tehát nagyon határozott példák amelyek azt bizonyítják, hogy a hatóságok számára nagyon nehéz megelőzni az ilyen terrorista cselekményeket. A jelentés nem tud részletesen tájékoztatást nyújtani a sikeres vizsgálatokról, amelyek megelőzték a terrorista cselekményeket, és gyakran erre nem nyílik lehetőség, hiszen Gyakran itt hosszú távú vizsgálatokról van szó, szó amelyek kiterjednek a terrorista hálózatokra. Nagyon sok sikeres vizsgálat folyik évente, amelyek véleményünk szerint megelőznek terrorista támadásokat, de egy másik fontos kérdés az az, hogy kérdés, hogy az Európai Unió mennyire tud összefogni ezen a területen. A szervezett bűnözés esetén Örülök annak, hogy a Europol jelentős mértékben részt vesz számos tagállami vizsgálatban, amikor is a szervezetbűnözés legfontosabb formái ellen folynak vizsgálatok. A terrorizmus elhárítás esetében itt főleg a nemzeti hatóságok kezében van az irányító szerep, de az együttműködés nagyon fontos az Europol szintjén nem annyira előre haladott ez, mint amennyire én szeretném, mint, illetve mint amennyire kellene, hogy legyen, de úgy gondolom, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik ez, és ez egy nagyon kényes kérdéskör. In, in nem hiszem, hogy a fennmaradó négy percben lenne lehetőségem a részletes válaszadásra. Hankisasszony, esetleg írásban tudnék reagálni azokra a részletkérdésekre, amiket feltett a nem szervezetek szerepére gondolok, és hogy milyen kapcsolat áll fönn az extrém bal és jobb oldal között. Megmondom, hogy nem kizárt, de mi nem láttunk ilyen jellegű közvetlen vagy közvetett kapcsolatot. Baszkut úr asszony tett néhány megjegyzést arra vonatkozóan, hogy a szélsőséges jobboldali tevékenységről mi az elképzelésünk fokozódik. A norvégiai támadás követően, ahogy mondtam, az e- Europol egy elemző csapatot állított föl hat vagy hét tagállami szakértők részvételével. Az ő feladatuk az volt, hogy elemezzék azonnal a biztonsági szempontokból, EU biztonsága szempontjából a norvégiai támadásnak az aspektusait, és az összes északi, egyébként Németország beli, Egyesült Királyság beli és lengyel szakértők vettek részt ebben a csoportban. Nem volt része Nervik egy hálózatnak, de hasonló elemek esetleg alapot jelenthetnek arra, hogy hasonló fenyegetettség érvényes legyen más országokban. Hogy hasonló feltételek érvényesülnek-e más országokban, ezeket elemzik a szakértők, és most már így sokkal jobban tudjuk megérteni ezeket az eseményeket. El kellene mondjam azt is, hogy a radikalizáció tekintetében a, a terrorizmus elleni harc koordinátorának az egyik kezdeményezése volt arra vonatkozóan is, hogy közös kollektív föllépés legyen érvényes Európai Uniós szinten, és az Európai Unió adjon választ a terrorista támadásra fenyegetettségre. Törökországgal kapcsolatban nagyon fontosnak tartjuk a török hatóságokkal való együttműködést. Van egy alap együttműködési szerződésünk, és ezt egy teljes operatív együttműködésé szeretnénk kifejleszteni közös kezdeményezések is lehetőséget adnak majd a török hatóságokkal együtt, és ez politikai jelzés egyébként Ankara részéről már megérkezett, hogy készen állnak erre, illetve a konkrét hivatalos jelzést még nem kaptuk meg. Cipelasszony, volt egy kérdése, hogyan lehet, esetleg erre majd tudok információt adni írásban. Minden esetre a jelentés egy széles spektrumot fed le, kormány, üzleti felek, ahogyan is említette, nem hiszem, hogy van egy konkrét standard jellemző, amit ki kellene emelnem. Mindenesetre majd írásban reagálok a megjegyzésére. Rákérdeztek arra, hogy milyen forrásaink vannak. Az Europol forrásának a 10%-a és a 15 szakértőnk foglalkozik ezzel a területen. Fontos, hogy az Europol ezt a szerepét is pontosan el tudja látni. Nagyon fontos számunkra, hogy a internetes bűncselekmények és más tevékenységeket pontosan fel tudjuk mérni. Kevesebb támadás volt, és egyre több a letartóztatás, ez igaz, de nehéz megítélni, hogy a fenyegetettség valóban csökken-e lehet, hogy ez így van, de aztán itt volt az a borzasztó támadás Norvégiában, aztán Toulouse-ban is. Nem lehet ezeket előre látni, egyszerűen nem lehet ö, tudni. El kell, hogy ismerjük, hogy a fenyegetettség még mindig él. A rendőrségi és az operatív ö, fellépés arányos kell, hogy legyen. Minden tagállamnak ö, saját magának kell erről döntést hoznia jelenleg az EU válaszadás szempontjából úgy gondolom, hogy lehet, hogy bizonyos aspektusokban nem értünk egyet a terrorista finanszírozás nyomon követés tekintetében, de úgy gondolom, hogy az EU jelenleg már megfelelő választ adott. Természetesen biztosítani kell, hogy maximalizáljuk az EU lehetőségeit, kapacitását azért, hogy a terrorizmus elleni harcot növelni lehessen, és a felelős az ilyenfajta munkáját teljesen tökéletesen végzi. Egy dolgot szeretnék tisztázni. Természetesen nem az Egyesült Államok bel- és biztonságügyi iránymutatásai szerint dolgozunk. Nagyon sok Egyesült Államok beli ügynökség részt vesz az ilyenfajta munkában, és ők követik az Egyesült Államok megfelelő minisztériumnak az irányítását. Természetesen a Europol az igazgató irányítás alatt működik. Köszönöm szépen, Vemrajt úr, köszönöm a részletes tájékoztatást, köszönöm a kollégáknak az aktív részvételt, és köszönet a tolmácsoknak a plusz munkáért. A ma délután ülést lezárom, holnap folytatjuk 9 órakor. Köszönöm.